Colleghi, iniziamo con l'approvazione dell'ordine del giorno. Kedves kollégák, kezdjük a napi rendel. Approvato. Passiamo al punto. Ő Senki nem ellenzi, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A következő eh, stabilitási eszköz létrehozása. Franciska Katarina Branda asszony az előadója ennek a témának. Körülbelül egy óránk van ennek a pontnak a megvitatására, négy órakor pontban be kell azonban fejeznünk. Tehát a stabilitási eszközök létrehozásának kérdésével van fogva ezt az ö, ö, május 30-31-én folytatjuk. Ez egy olyan program, amivel rendelkezik az Európai Unió, hogy megküzdjön a válság, válság kérdésével regionális, illetve világszinten. A stabilitási eszköz az irányul a konfliktus megelőzésre, a válságkezelésre és a békeépítésére most pedig szeretném megadni a szót azoknak a szakértőknek, ezt követően pedig majd meghallgatjuk Valante úrnak a véleményét. A szakértőknek fejenként négy percük van. Ez első Martinelli Dokri, a Senior Bemua és Rossana Krisztiszko asszony. Először Martinelli doktor a Nyílt Társadalom Open Society-től. Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok a bizottság javaslathoz a stabilitási eszközök. Azonnal a lényegre igyekszem térni, nagyon jól ismert, hogy a az eszköz földrajzi korlátokat nem tartalmaz, és a ö, jogosultsági kritériumok sem korlátozottak, hanem a konfliktus megelőzésre összpontosít. Egy kis időt szeretnék szentelni, szentelni olyan kérdésekre, amik az első ponttal kapcsolatos, hogy miről is van szó, akkor mit jelent a kockázatvállalás, a stabilitási eszköznek van egy jelentős eleme, a kockázatvállalás, ami a jelentésben nem kerül teljesen kifejtésre. 70%-a az eszköznek a kibontakozóban lévő válságokra összpontosít, és ez konszultációkat jelent a helyi társadalommal, kormányjal, civil szervezetekkel. Tehát válság esetén a helyi feltételek nagyon fontosak, és a gyors reagálás. Ezeket igyekszünk korlátozni, illetve nagyon fontos a felkészültség és a megfelelő bírálat, és fontos, hogy megerősítsük az értékelési lehetőségeket és a mechanizmusokat, amik a stabilitást növelik. A második kérdés pedig a különböző missziók, illetve a közösségi eszközök. Az intézmény közi szint az azt jelenti, hogy teljes mértékben ki kell használni azokat a, az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak a pénzügyi szolgálat és központi szinten, és a külszolgálati szinten. Úgy gondolom, hogy a delegációk pontosabban is fogalmazhatnának, a programba iktatás, különösen olyankor, amikor időbeni és konzisztens információt adnak a terepről. Ez segíthet a prioritások jó meghatározásában, illetve a döntéshozatalban, amikor például az eszközallokációról van szó. De fontos ez a nyomonkövetés szempontjából is, mert fontos a hatékonysága is a különböző intézkedéseknek. A harmadik dolog az pedig az értékelés hatékonyságával és a jelentéskészítéssel kapcsolatos. Általában mondható, hogy sikeresnek tekintető a külszolgálat, de fontos elgondolkodni azon, hogy további értékeléseket hogyan alakítsuk, és a végrehajtás is egy fontos, olyat, hogy milyen eredményt hoznak a különböző projektek, amiket támogatunk illetve hogyan alkalmazkodnak a különböző projektek, és az IFS hogyan valósul meg a terepen. Itt el szeretném megemlíteni a civil társadalomnak a ö, szerepét. A külső konzulensek értékelése nem elegendő. A helyi civil szervezeteket teljes mértékben be kell vonni a jelentéskészítésben is. Fontos kérdés, hogy hogyan tud részt venni a civil szervezet. Ez azonban még nem ö, került explicit módon megfogalmazásra. A brüsszeli központ, ö, valamint a civil társadalom konzul, ma lehet konzultálni használni az előkészítő szakaszban. Az IFS-nek vannak különböző intézkedései a békepartnerségre, ez is megerősíthető és szisztematizálható a hatások értékelése szempontjából is ez egy fontos dolog. Fontos még megemlíteni, hogy a múltban az IFS eh, kritika nélkül használta a különböző nemzetközi intézményeket, eh, ügynökségeket a civil szervezetek támogatására. Ez eh, úgy tűnik, hogy nem a legjobb megoldás, jobb, hogyha a helyi civil szervezeteket támogatjuk és végezetül pedig a terrorizmus elleni fellépés és az emberi jogok kérdése. Több országban, e, Afrika szarvában azt mondják, hogy a terrorizmus elleni küzdelem lehetőséget ad az emberi jogok megsértésére és a az emberi jogokért küzdők elleni fellépésre. Ez azért fontos kérdés, mert a különböző kényszerítő eljárások és a terrorizmus elleni harc fontos kérdések. Ezt a két célt össze kell egyeztetni, hogy az emberi jogok és a terrorizmus elleni küzdelem egymás mellett megéljen. Ezért fontos az emberi jogi helyzet nyomon követésének mechanizmusa. Köszönöm szépen! Sheriff, Andrei Sheriff következik. Um, Köszönöm szépen. Andrew Sheriff az Európai Fejlesztési Intézettől. Néhány tanulmányra szeretnék utalni. A stabilitási eszközt ez alapján megvizsgálni, és azt, hogy sok országban mindez hogyan valósult meg. A stabilitási eszköz, amit először is mondanék arról, az az, hogy nagyon fontos eszköz a béke építésében. Nem az egyetlen, de fontos, hogy a béke kialakítása ne szorítsa ki azt a többi eszközt, hanem inkább erősítse, mint a DC-t, az európai szomszédsági eszközt. Ha tényleg háború prevencióval és, vagy konfliktus megelőzéssel és békeépítéssel akarunk foglalkozni, akkor az több hónapot kell, hogy évet igénybe vegyen, és ezek az eszközök mind ezt szolgálják. A békeépítés az összes többi eszköz szempontjából fontos, azok sorába kell, hogy beilleszkedjen, és nem szabad felhigítani azt a többi eszközzel. A második dolog, amely a tapasztalatom szerint nagyon fontos, az a gyorsasága, az eszköz gyorsasága, hogy milyen gyorsan lehet eh, elterjeszteni. A probléma az, hogy még mindig nem elég gyors. Számos olyan eszköz van, amely a az első gondolat és a pénz megérkezésé között nagyon sok idő telik el. Bármit, amit az eszközzel gyorsan lehetne tenni, akkor azt hiszem az lenne, hogy ezt a, terül, ezt a részét változtatjuk, nagyon nagy előny lenne. A másik pedig a demokratikus felügyelet és ennek többletértéke. A rövidtávú szempontok gyakran lelassítják a folyamatokat, és éppen ezért nagyon fontos lenne a hosszú távú felügyelet és ellenőrzés biztosítása. Az alap mérete jelentős mértékben megnövekedett a legutóbbi javaslat óta, de nagyon érdekes, hogy még mindig kisebb, mint az az arány, amire, ami felé törekszünk, illetve ami legutóbb volt. Nyilvánvalóan a nagyobb eszközök sokkal nagyobbak, és nem hiszem éppen ezért, hogy jó lenne, hogyha az IFS-t még kisebbé zsugorítanánk. Ezen belül pedig van még egy olyan javaslat, amely a hosszú távú program szempontjának szempontjából fontos. A kutatás alapján azt tapasztaltuk, hogy a legfontosabb érték a rövidtávú szempontnak a gyorsasága, különösen akkor, hogyha ez a hosszabb távú kötelezettségvállalással is együtt jár, éppen ezért az eszköznek ezt az elemét szeretnénk növelni. Végül pedig a kérdés az egyéb eszközök termékekkel való megkülönböztetés. Vannak átfedések, különösen a humanitárius segéd eszközével, vagy segélyeszközével, de nagyon fontosnak tekinthető és hasznosnak összességét tekintve, és sokkal inkább az a, az a cél, hogy a pozitív elemeket megtartsuk, és nem pedig bőségében terjesszük. Köszönöm szépen. Múl úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a külügyi bizottságnak, hogy meghívták az Európai Béke Építő Kapcsolattartó Testületet is. Ha lehet, akkor a jelenlegi stabilitási eszközről mondanék valamit, és kettőt a módosításával kapcsolatban és a pénzügyi eszközről. Szeretném elmondani, hogyha az EFKO, az EFKO továbbra is jelentős mértékben támogatja ezt az eszközt, hiszen ez a legrugalmasabb, az innovatív béketeremtő munkát segíti. Egyéb érdekeltek is osztják ezt a véleményt, szerencsére is ennek eredményeképpen az eszközt nagyon széles értelemben határozzuk meg. Számos pozitív elemet üdvözlünk, ezek között tartozik a struktúra egyszerűsítése, a béketeremtés konkrét eszközei, a kivételes támogató intézkedéseknek a változtatása és a kockázatelemzés bevezetése. Reméljük, hogy a parlament és a tanács az új javaslatban ezeket az emelemeket támogatni fogja. Az ajánlások a stabilitási eszköz hatékonyságát kívánják javítani a béketeremtés és a konfliktus megelőzés terén a hármas cikk hatája alatt próbáljuk a forrásokat, vagy szeretnénk a forrásokat helyezni. Ez a legrugalmasabb eszköz, és bízunk abban, hogy a béketeremtési munkálatokat jelentős mértékben befolyásolja. A négyes cikk a béketeremtési partnerségi kapacitások kiépítését javasolja, és jó példa arra, hogy az Európai Unió hogyan segítheti a béketeremtő és konfliktus megelőző tevékenységeket. Ez az, amelyet a humanitárius segély terébe kell azonban áthelyezni, és nem a humanitárius segélyek keretében. A stabilizációs missziók azok, amelyek rendkívül fontosak, még képzés biztosításával, hiszen megfelelő lehetőséget biztosítanak arra, hogy a finanszírozást is biztosítva a, hatékonyság, a felhasználás hatékonyságát is garantáljuk. A vonatkozó tevékenységeket, amelyet az ötös cikkek keretében belül támogatunk, a, nem csak az EU biztonságpolitikai eh, ügynökségei hatáskörébe tartozik, hanem a nemzetállamokéba is. Hiszünk abban, hogy a stabilitási eszköz hatékonyságát lényegesen javítani lehet a többi finansz, külső finanszírozási eszköz javításával. Ezért a béketeremtés és konfliktus megelőzés az OSD eh, földrajzi programjainak értelmében való alkalmazását javasoljuk. Köszönöm. Köszönöm. Krisz Teszkuk a kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A válságkezelő kezdeményezést képviselem. Ez is béketeremtő szervezet, amelyet Baldiszári Ernök 2000-es évek elején alapított. A közvetítés és párbeszéd az, amire összpontosítunk konfliktus helyzetekben, és a karabahi konfliktus békés megoldásában, a moldovai konfliktus megoldásában vettünk közbe Jemen, Afganisztán, Dél-Szudán és Palesztina további munkaterületeink. Korábban említett projektek, projektek mellett a stabilitási eszközből is kaptunk forrásokat az eszköz lehetőségeinek végrehajtására. Amiről beszélni szeretnék, az az európai partnerségben való karabaki projekttel kapcsolatos tapasztalataink. Ez a, ennek az eszköznek egy projektje. Több dolgot is elmondanék, de csak négyre korlátozom a magam az idő miatt. Fel kell gyorsítani az eszköz alkalmazását, és úgy gondoljuk, hogy további hangsúlyt kell helyezni a szabályokra, eljárásokra, a támogatás biztosítására. Jelentős mértékben támogattak minket 2011. novemberétől 16 hónapig, és úgy gondolom, bocsánat, 18 hónapig, és úgy gondolom, hogy a béketeremtő tevékenységekkel nagyon sok mindent hozzá, tehetünk a, a régió békéjének megteremtése érdekében. A tevékenységeinket 2012-ben is kívánjuk folytatni, de a, a szerződés aláírására még mindig várni kell. Én is ezt hangsúlyoznám, hogy a finanszírozási hiány rendkívüli mértékben megnehezíti a munkánkat, és negatívan befolyásolja a projekt eredményességét. Sőt, azt is mondanám, hogy sajnos az EU imázsa a régióban ennek következtében mivel ez a két EU finanszírozott projekt rendkívüli mértékben csökkent. Szeretnénk a komitológia eljárásban derogációt kérni, ezeknek a programoknak a kivételes elindításához. A hetes cikk alapján úgy gondoljuk nagyon fontos, hogy a rendkívüli intézkedések és belső programok kiterjeszthetők legyenek és 13 hónapig tarthassanak. A béketeremtés szempontjából, mint például a karabahi konfliktus rendkívül fontos, ott az EU támogatására a civil társadalom a rövid távú intézkedések terén rendkívül nagy szükség van, csak így lehet változtatásokat elindítani. Mint önök is tudják, vannak olyan ezek a, a projektek nem finanszírozhatók más eszközökből, és éppen ezért nagyon erősen támogatjuk a hetes cikk alkalmazását, illetve a tartalmának módosítását. A koordináció kérdése egy további számunkra fontos kérdés. A az EU támogatásának kölcsönös kiegészítését, ahogy a cikk maga is említi, mi is fontosnak tartjuk, nagyon érdéke, érzékeny és gyorsan változó helyzetű konfliktus ez. A regionális konfliktusoknak azonban átterjedő hatása van, vagy lehet ezekben az országokban, ezért nagyon fontos, hogy a helyi szinten megfelelő koordináció legyen. Gyakran előfordult eh, civil szervezetként, hogy nekünk kellett koordinálni a különböző megjelenő és ott jelenlévő országok szervei között. Grúziában például, amikor a partnerség eh, eszközeit Azerbajdzsánra is áthelyezték, ugyanez volt a helyzet. Nagyon jó volt az együttműködés, az Európai Parlamenttel is, és úgy gondoljuk, hogy a parlamentet sokkal nagyobb mértékben be kell vonni magába a programkészítésbe, a dokumentumok összeállításába. Ahogy kollégám is említette, az EU delegációkat be kell vonni, tehát nagyobb együttműködést kell kialakítani a nem kormányzati szervekkel, mint a miénk is az értékeléssel kapcsolatban nekünk magunknak kellett értékelni a projektet, és ezt nem tartjuk megfelelőnek. Így nem lehet a programra visszavinni az eredményeket, ezért úgy gondoljuk, hogy az értékeléseket a bizottságnak kellene elvégeznie. Köszönöm. Bene, grazie. A questo punto la parola. Köszönöm szépen, most pedig átadom az előadónak a szót Brandner kolléganőnek. Köszönöm szépen. Nagy köszönetet mondok a négy szakértőnek, és különösen üdvözlöm az őszinte szavakat. Önnel szemben ülnek azok, akik biztosítják ehhez a pénzalapokat. Nagyon hasznos volt ez, amit hallottunk. Hagy tegyek még hozzá valamit, a címmel kapcsolatosan, mint tudják, ezt stabilitási eszköznek nevezik. A stabilitásnak Észak-Afrikában egy kicsit negatív konnotációja van, mert ez kicsit összefüggött azzal, hogy a diktátorokat megtartsuk, vagy helyükön tartsuk, és éppen ezért szkeptikusak ezt illetően, úgyhogy megértem, hogy mit jelent a stabilitás ebben a régióban. Inkább válság reagálási és prevenciós eszköznek nevezném, mert ez jobban tükrözné a realitásukat. Ezt megfontolásra érdemesnek találom. A másik a hatály. Önök közül többen mondták, hogy a stabilitási eszköz és a humanitárius segítségnyújtás között van átfedés. Egyetértek azzal, hogy világosabbnak kellene ennek lennie, és kevesebb átfedés lenne szükség, ahogy ezt hallottuk, viszont lehetnek bizonyos biztonsági igények természeti vagy ember okozta katasztrófák esetén. A humanitárius segítség nyújtás esetére ki kellene a biztonságot, a biztonság értelmét terjeszteni nem csak humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó stabilitási összközről van szó. A másik a terrorizmus ellenes intézkedések. Szeretném elmondani, hogy mi is történt a múltban. Ferrero Wagner biztos egy nyilatkozatot írt alá a jogok tiszteletben tartása érdekében, de nem voltak útmutatók vagy intézményes állásfoglalások erre vonatkozóan, pedig ezt a nyilatkozatot Catherine Ashton is elfogadta. Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma pontos útmutatókkal rendelkezik, és én erre szeretnék felhívást intézni ennek érdekében önökhöz. Az Egyesült Királyság útmutatói inspirálhatnák a külügyi szolgálatot arra vonatkozóan, hogy kidolgozzon hasonló útmutatókat. Továbbá az EU mediációs párbeszédére is szeretnék utalni. Ötös pont a civil társadalom szervezetének szerepe. Szó volt a civil társadalom szervezeteinek szerepéről, és a későbbi szakaszban történő értékelésről, mert ha ezt előre végzik el a stabilitási eszköz esetében, ez nehezebb, hiszen gyors folyamatokról van szó, de hogyha egy bizonyos stádium után értékelnék, akkor ennek nagy szerepe lenne. Az EP szerepe igen fontos, akkor, amikor a pénzügyi eszközökről tárgyalunk, és itt a delegált aktusok lépnek be, szerintem erről közösen kell tárgyalnunk. Engedjék meg, mint ahogy elhangzott, a gyorsaság mennyire fontos. Ez nem a demokratikus ellenőrzéssel, hanem inkább a pénzügyi szabályzattal, költségvetési szabályzattal függ össze. Volt trialógus a költségvetési rendeletről, és mi az EP szeretük volna, hogyha a kiadások rugalmasabbak a válság reagálás és megakadályozás szempontjából, de a tanács mondja ki a végszót. A parlament lehetővé teszi, vagy könnyebbé teszi azt, hogy az említett rendeletet a tanács elfogadja. De a demokratikus ellenőrzés szerintem ezt nem lassítaná le. Utolsó megjegyzésem a pénzügyi keret. Úgy gondolom, ahogy önök közül többen elmondták, ennek az eszköznek a komparatív előnye a gyorsaság. Szerintem erre vissza kell térni, és a számokra is, de készen állok tovább tárgyalni. Mi a hatályt illeti például, hogyha ezt kibővítjük a több országot bevonó válasz, vagy a közegészségügyi szempontok. Szerintem hosszú távon több pénzt kellene erre biztosítani, és rugalmasabbnak kellene lennie. Köszönöm a szakértőknek, várom a kollégák kérdéseit és a bizottság reagálását. Köszönöm. Először is Gualtieri kollega fog szólni az árnyék jelentéstevő, majd pedig a további érintettek. Köszönöm szépen, a szocialista frakciónak vagyok árnyék jelentéstevője. Köszönetet mondok az előadónak, aki igen hasznos kereteket vázolt fel, és a szakértőknek is, akik a külső kereteket ismertették. Rendkívül fontos eszközről van szó, hiszen specifikus az eljárást és a tartalmat, a lényeget illetően. Rövid leszek, egyetértek az előadónk értékelésével. Egészében véve ez a javaslat elfogadható. Ennek ellenére vannak nyitott kérdések, és ezekkel mindenképpen foglalkozni kell. Ami engem megdöbbent, az az, hogy a javaslat néhány változást vezet be, ezek közül vannak pozitív, de vitatható elemek is. A másik meglehetősen óvatos megközelítés. Természetesen a megváltozott keretekhez kellett alkalmazkodni, de a régi rendelet még nem olyan távoli, és ott van Lisszabon is, a hármas cég, a négyes, az ötös, ezeket aktualizálták. Azután a cím, Peace Building. A hármas cikk céljainak megfogalmazása, és az egyes cikk esetében is arról beszélünk, hogy a cél az, hogy lehetővé tegye az unió fejlesztési és együttműködési céljainak megvalósítását. Hogyha ezt megnézzük, ez visszautal egy olyan megközelítésre, amely az unió külső fellépésére vonatkozik, és szerintem ezen el kellene gondolkodni. De vannak itt más aspektusok, ahogy Wagner kollega mondta, vannak itt kritikus elemek, az EP szerepe például nem ez befolyásolja a határidőket és a gyorsaságot, hanem ott vannak a delegált aktusok, a célok áthelyezése, a delegált aktusok felé való irányítása, azután az EP tájékoztatási szintje, ez a hetes pontban szerepel. A keret tágabb, mint ahogy az az előző rendeletben volt látható. Vagyis olyan megközelítés tapasztalunk itt, amely a szerződés fejlődésével, alakulásával nem vett számot, és néhány konkrét kérdéssel sem, mint például a C, CSSP. A kockázata az átfedésnek még mindig megvan más eszközöket figyelembe véve, hogy nem minden világos, és ezért én egyetértek néhány hozzászólóval. Ki kell emelni az stabilitási eszköz, stabilitás, a stabilitási eszköz saját specifikus vonásait és a specifikus összetevőket. Nem szabad kockáztatni azt, hogy más eszközökkel átfedés legyen. A 30 hónapra való kiterjesztés itt bizony nekem kételjeim vannak, még szeretnék ezen gondolkodni. Ugyanez vonatkozik más aspektusokra, mint például a négyes mellékletben a beilleszkedés megfogalmazása. Ez az eszköz sajátos jellegét veszélyeztetheti. Természetesen most alkalmunk van arra, hogy meghallgassunk különböző véleményeket, és ezért fenntartom magamnak a lehetőséget arra, hogy gondolkodjak, és a mai vitát felhasználjam arra, hogy módosításokkal éljek. Most pedig Préda kollega következik, aki az néppárt árnyék jelentéstevője. Ha megengedik, néhány kérdést szeretnék feltenni, és ezt az én szemszögömből és Kellen úr szemszögéből is elmondanám, aki megkért engem arra, hogy nevében is szóljak. Ami engem illet, és a szakértők által elmondottakat, a stabilitási eszközzel kapcsolatosan elmondottakat eh, valóban eh, megvannak a kapcsolatok a többi eszközzel? Ezt úgy határozták meg, hogy specifikus helyzetekre felesen használni a pénzalapot, de ez világosan lett eh, megfogalmazva? Lehetséges-e a koordináció és más pénzeszközökkel való társítás? Továbbá a következő kérdésem van a szakértőkhöz. Mi a véleményük? Min kellene javítani, amikor a tagállamok és az EU közti együttműködésről van szó? Mert elmondhatjuk, hogy ez a stabilitási eszköz a Lizaboni szerződés logikán alapszik, a koherencia, nagyobb átláthatóság, de vannak biztonsági és fejlődési céljaink is, úgyhogy ez attól függ, hogy milyen lépéseket tehet az EU a stabilitási eszköz birtokában, és mit tesznek a tagállamok akkor, amikor válsághelyzetekre reagálnak, vagy konfliktusokat akarnak megakadályozni. Szeretném tudni, hogy a szakértők mit gondolnak. Mind kellene javítani az EU és a tagállamok közti együttműködés terén? Kelemen úr nem tudott személyesen megjelenni. A nyolcas cikk kettes albekezdéséről beszéltek a szakértők, a civil társadalom bevonásáról, és arról, hogy hogyan lehetne néhány mércét felállítani ilyen jellegű részvétel esetére. Ez világos, vagy több utalást kellene tenni a civil társadalomra szakértők szerint? Másik kérdése a kollégámnak, egyes melléklet D része, szakasza, amikor a nemzetközi törvényszékekről van szó, büntető bíróságokról. Szeretné tudni, mit gondolnak önök erről a cikkről. Köszönöm. Elnök, Lambsdorff kollega, aki árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a rendelettervezet és az ahhoz fűzött megjegyzéseket. Néhány dolgot szeretnék én is megemlíteni. Egy dolog világos, ez egy nagyon egyedülálló eszköz az Európai Unió külügyi szerszámos ládájában, ha szabad ezt mondani, olyan, amely a többi eszköz között nem szerepelhet, vagy oda nem lehet sorolni. A második dolog pedig, ami még fontos, az az, hogy nem feltétlenül szükséges, de kívánatos ezeknek az eszközöknek az alkalmazása, és éppen ezért gyors és rugalmas kell, hogy legyen ez az eszköz. Ez egy olyan előny, amely gyakran hátrányá is válhat, és pontosan azért, mert rugalmasabb és gyorsabb, mint a többi eszköz, emiatt adódhattak negatív hatányok. Emiatt bizonyult gyakran mindennek másnak, csak nem gyorsnak és rugalmasnak. De mégis pontosabban meg kell határoznunk ennek az eszköznek az alkalmazási területét ahhoz, hogy igazán hatásosan alkalmazhassuk. A javaslat nagyon helyesen a válságra, válságkezelésre és béketeremtésre korlátozza, illetve ezekre koncentrálva kívánja alkalmazni az eszközt. Nem vagyok egészen biztos azonban azt, hogy hogyan sikerül a kört négyszögesítenünk. Tehát egyrészt ezt az alkalmazhatóságot megtartani, ugyanakkor viszont a rugalmasságát erősíteni. Hogyha kezdetől fogva koncepcióval vesszük körül ezt az eszközt, akkor megkötjük az alkalmazások során az azt alkalmazók kezét. Azt hiszem, hogy ezt a dilemmát kell feloldanunk. Ami a neveket illeti, nos, a stabilitást és szót én továbbra sem tartom rossznak, ezt a fajta szemantikai konnotációt, ami az arab tavasszal kapcsolatban alakult ki, Hát én nem vagyok olyan érzékeny. Például Washingtonban egy időben abszolút nem lehetett demokrácia támogatásról beszélni, mert George Bush ezt teljesen rossz irányba vitte el, de hát ezek olyan dolgok, amiket adott esetben személyes érzékenység befolyásol. Frakciómmal együtt jónak tartjuk azt, hogyha az eljárás egyszerűsítésére figyelünk. A támogatások kedvezményezetjeinek könnyebb hozzáférést kell biztosítani, és ezzel általánosan a rendelet célját tudjuk, nem pedig csak a rendkívüli segély formákkal, illetve ezek erősítésével tudunk előrébb jutni. Módosításként a parlament szerepével kapcsolatban terjesztenénk elő, különösen a konfliktus megelőzésnél, valamint a transregionális fenyegetésekkel kapcsolatos szerepről. Meg kell majd nézni, hogy a koordináció követően nem tudunk -e esetleg egy jobb definícióra jutni, mint egy komplementer eszköz, nem tudjuk-e majd meghatározni a stabilitási eszköz, de mindenképpen fontos marad. A harmadik dolog pedig az emberi jogi szempont, ahogy az előadó is mondta, ez a pont a mi frankciónknak is nagyon fontos, még a rendkívül intézkedése kapcsán is köszönöm. Ja. Köszönöm szépen. Monis úr. Köszönöm szépen, Monis asszony. Köszönöm szépen, ez a több kérdésem is van a témával kapcsolatban. Összességében egyetértek azzal, amit a jelentés készítője mondott, és amit Lambsdorff úr mondott többek között, hogy a delegált aktusokra vonatkozóan a parlamentnek ellenőrző szerepe kell, hogy legyen, és ezt pontosan meg kell határozni ezzel az eszközzel kicsit meglepődtem a közszolgálat válaszain arról azzal kapcsolatban, hogy milyen új prioritások vannak a stabilitási eszközzel kapcsolatban. Itt beszélek a kiberbiztonságról és a, a gyógyszerhamisítványok forgalmazásának kérdéséről. Mi volt a fő cél mi volt ennek az eszköznek az alapvető célja. Nem lenne szabad ezt meghamisítani, vagy tévútra vinni. Azt szeretném, hogyha a külszolgálat és a bizottság megmondaná, hogy a kiberbiztonság az ebbe az eszközbe kell -e, hogy tartozzon, és mi van a gyógyszerhamisítványokkal. Elképzelhető ugyanis, hogy a hamisított gyógyszerek kereskedelme az nem azonos mértékű a különböző országokban, de mindenképpen veszélyezteti az egészséget. Ugyanakkor másfelől különböző a helyzet. Amikor arról beszélünk, hogy meg kell erősíteni a demokráciát, a békével kell foglalkozni, illetve azt meg kell erősíteni, lakossággal kell foglalkozni, ugye ez a célja, ez az alapvető célja egy ilyen eszköznek. És az egyéb veszélyek, nem kellene, hogy ebben az eszközben legyenek, mert hogyha nem így teszünk, akkor túlzó terheljük ezt a programot, és költségvetési területen pedig kérdés, hogy ki lehetne terjeszteni ennek az eszköznek az alkalmazási területét mindezen területekre pontosan tudni kellene, hogy milyen a finanszírozási százalék, amit az új prioritásokra szánunk, amelyek szerintem semmiképpen sem kellene, hogy ebbe az eszközbe tartozzanak, mert már eddig is a leszereléssel, az új integrációval, a régi, a veteránok, a béke, harcos, a békeépítés és egyebek, ez már önmagában elegendő és az új prioritások pedig majd. Köszönöm, most pedig a külügyi szolgálat részéről Jenny asszony, majd pedig Dasovia Longa úr. Másfél percben, ha lehetséges. Az egyik legnagyobb paradoxon a külügyi szolgálat számára konfliktus megakadályozás békeépítés szempontjából az az, hogy a hagyományos eszközök költséghatékonyak-e mindig nagy összegű pénzt folyosítanak, az adminisztratív költségeket pedig minimális akarják csökkenteni, de sokszor a konfliktus esetén egy egész kis összeg nagy differenciát, nagy különbséget okozhat, vagyis nagyon sokat hozhat, és a társadalomra nézve igen hasznos lehet. Szerintem ez a stabilitási, össze, stabilitási eszköz azzal az előnyel rendelkezik, hogy nagy hatást fejt ki a társadalomra, és igen rugalmas. Ez az új rendelet ebbe az irányba mutat, éppen ezért nagyon támogatjuk és úgy gondoljuk, hogy a javaslatok abba az irányba mutatnak, hogy a Lisszaboni szerződés céljait, a 21-es cikket megvalósítsák. Köszönöm. Vasszovia Longa úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy meg egyezik a véleményünk abban, hogy a stabilitási eszköz célja az, hogy olyan esetben alkalmazzák, amelyre más eszközök nem alkalmasak. Szubszidiaritási eszközre gondolok. Az új rendelettervezetben eddig még nem szerepelt az, hogy más eszközök által nem finanszírozható tevékenységről van szó. A sorítási eszköznek megvan a hozzáadott értéke, gyors választ akarunk a válságokra adni, ez az egyik alkalmazási terület. A másik, lehetnek olyan esetek, amikor transregionális veszély fenyeget bennünket, és egy-egy földrajzi eszköz hatáján túllépnek az igények, például a kokain kereskedelem Dél-Amerikából indul, aztán nyugat, Afrikán keresztül, a Magreb, észak-afrikai országokon keresztül kerül Dél- és Észak-Európába. Vagyis nincs földrajzi eszköz, amelyel ezt a fenyegetést ki lehetne küszöbölni, és erre szolgál többek között a stabilitási eszköz. De vannak más esetek is, például a terrorizmus ellenes támogatás igénye, itt a DCI és az IDF, amelyek fejlesztési eszközök, ezek a különböző jogosultsági kritériumoknak meg kell, hogy feleljenek. De itt most egy másik esetünk van, amikor a stabilitási eszköz bevethető és hozzáadott értékkel rendelkezik. Éppen ezért a konfliktus megakadályozás és a bizalomépítés esetére kívánjuk ezt felhasználni. Az EPO segít bennünket ebben. Egyébként más eszközök esetében ezek a fellépések nem lennének nem nyernének jogosultságok. Ezt a négy esetet kívántuk kiemelni a rendeletben ami a terrorizmus ellenes fellépést illeti, és az emberi jogokat erről mindkét szakértő szólt, és Branden asszony is. Nagy hangsúlyt helyezünk az emberi jogok támogatására, előmozdítására a terrorizmus ellenes fellépések során, például nemzetközi, az ENSZ nemzetközi eszközeinek bevezetését forgalmazzuk, más nemzetközi szervezetek eszközeit és egyéb büntetőjogi megközelítések alkalmazását is, valamint a demokratikus kontrollt támogatjuk, és demokratikus ellenőrzést. Ez a rendeletben új elem, megemlítjük a parlamentek szerepét, amelyek figyelemmel kísérik, ellenőrzik az állam biztonsági apparátusát. Emellett szorosan figyelemmel kísérjük az egyéb terrorizmus ellenes fellépéseket, például tavaly év elején a jemeni kormány erőszakosan reagált a, az országban kialakult helyzetre, a polgári engedetlenségre, és ennek az országnak a terrorizmus ellenesség jegyében nyújtottunk segítséget. A bizottság részéről Doyle úrnak adom meg a szót. Press the button. button. Oh, sorry, excuse me. Thank you, sorry. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Michael Doyle vagyok, a stabilitási eszköz részegének vezetője vagyok. Néhány olyan kérdésre szeretnék visszatérni, amelyet fontosnak tartok a felvetésekből. A gyorsaság kérdése. Kiváló példám van a közelmúltból. Tíz nappal ezelőtt az ENSZ arra kérte az EU-t, hogy sürgősen támogassa az ENSZ felügyeleti missziójának elindítását Szíriában a megfigyelő küldöttségét. Egy hétre hétig tárgyaltunk arról, hogy mit tegyünk. Egy csomagot állítottunk össze, és három napon belül, tehát csütörtöktől a finanszírozás, a konzultáció, és ma délelőtt a pénzügyi támogatásról való határozatot is meghoztuk. Az igazgatóval a csomagot összehoztuk, és jövő hét végén már illetve e hétvégén elnézést már Damaszkuszban tudunk dolgozni. Ez kivételes, nem minden héten vagyunk ilyen gyorsak, de megtehetjük akkor, amikor valóban nagy a nyomás. Gyakran több időre van szükség ahhoz, hogy ezeket a dimenziókat meghatározzuk. Ami pedig eh, a támogatás természeti katasztrófák idején az előadó is jelezte, Hadd illusztráljam ezt is egy-két példával, ahol nagyon fontos, hogy legyen lehetőségünk a válaszra. Például a földrengést követően a, haiti, a tahiti helyzet, vagy haiti helyzet elnézést, vagy a pakisztáni helyzet, alapvetően fontos volt a stabilitás megteremtése, hogy a lakosság egyfajta enyhülést is érezzen, és a humanitárius segély megérkezhessen vagy az elsődleges helyreállítási munkák megkezdődhessenek. Eh, ahogy Lambsdorff úr is jelezte, valóban mi az utolsó forrásként jelenünk meg eh, lehetőségként. Ha mások nem tudnak, akkor mi a lehető leggyorsabban próbálunk gyakran stabilizáló hatással megjelenni. A Dominikai Köztársaságban, ahova menekültek eh, özöne áramlott, akik nem akartak természetesen hosszú ideig foglalkozni Dominikában ezekkel az emberekkel, és, de ha mégsem kezelték volna a, helyz, a helyzetüket, akkor instabilitáshoz vezetett volna. Megint olyan, mint a természeti katasztrófák utóhatásainak elhárítása, olyan a mi munkánk. A rugalmasság, amit javaslunk az új jogszabályban, a horizontális értékelésből vettük a legtöbb részt át a tavalyitól, a másodlagos sürgősségi támogatások a CMI-nél például Karabaknál segítene. Több hónapot lehetett volna megtakarítani ezzel mindenféle költség emelés nélkül. Programértékelések, tehát projektszintű értékelés, ez is egy olyan terület, ahol próbálunk többet tenni nemzetközi törvényszékekkel kapcsolatban alapvető támogatást adunk. Ez az egyetlen, mi vagyunk az egyetlen eszköz, ami mobilizálható Libanonban például, abban az országban a stabilitás kialakításánál ez fontos, és talán itt be is, fej, illetve abba hagyom, mert látom, hogy letelt az időm. Köszönöm. Májl úr. Thank you, Mr. Chairman pardon, me. Köszönöm szépen, Első alkalommal vagyok itt, vár nincs is olyan nagyon sok hozzátenni valóm ahhoz, ami elhangzott. Köszönöm szépen a jó észrevételeket és az inputot. Csak megemlíteném az új tevékenységeket, illetően a illegális vagy hamisított gyógyszerek elleni küzdelem, részben egy új elem, ez elsősorban Afrikát veszélyezteti, és a szegényebb országokat, ahol ez nagyon destabilizáló hatást válthat ki, ahol már amúgy is mindenféle csempészetek vannak, és terrorizmus, ezért nagyon fontos, hogy nyitottak maradjunk, és egy globálisabb megközelítést alkalmazzunk minden tiltott tevékenységgel kapcsolatban ahogy elhangzott, miért is nyissuk meg ezeket a tevékenységeket a természeti katasztrófák esetén. Láttuk a kapcsolataink során a kedvezményezett országokkal, régiókkal folytatott kapcsolat során, hogy ha csak a terrorizmus elleni küzdelembe történik a befektetés, tehát csak a biztonsági szempontból védünk egy országot, ez gyakran az ezt jelenti a kedvezményezett ország számára, hogy rendkívül drága megoldás. Hogyha biológiai vagy természeti ö, katasztrófa következik be, vagy egy terrorista cselekmény ö, következik be, ez a lakosság szempontjából hatásaiban ugyanaz hogy természetes fertőzés vagy egy kiváltott fertőzés ugyanaz a véghatás azzal, hogyha a természeti katasztrófákat lefedjük, akkor ez egy nagyobb biztonságot jelent a terrorista támadásokkal szemben is. Tehát könnyebb a mozgosítani az érdekeket, mert a hatásai tekintve ugyanaz, és az intézkedések is hasonlóak amiket foganatosítani kell. Tehát ez is egy olyan aspektus, amin érdemes elgondolkodni, hogy ne kizárólag a mondjuk a terrorista vagy a bűnözés cselekményeire korlátozódjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő <clears throat> pont a szakértők kettő közül ki szeretne hozzászólni, egy percük van. Néhány felvetésre szeretnék reagálni. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy számunkra ez egy egyedülálló eszköz, és nem tudunk a konfliktusokat kezelni ezen eszköz nélkül és az olyan eszközök, mint az INPI e és a tagállami pénz is fontos, mert ez konfliktust jelent olyan esetekben, amikor az Unió önök tagállamokkal kell együttműködnie a béke folyamatban. Ezért nagyon hasznos volt ez az eszköz, Egyébként nem tudtunk volna tevékenykedni. A másik dolog, amit fel akartam vetni, Preda úr által mondottakkal kapcsolatban, a 8 cikk és a civil társadalom kapcsolata. Véleményem szerint mind a két cikknek úgy kellene maradnia, ahogyan jelenleg van, mert ezek azt mondják, hogy konzultálni kell, amikor ez célszerű mert nem vákumban működünk, hanem nagyon kényes konfliktusokban, és éppen ezért a konzultáció a helyi politikai erőkkel, a helyi civil szervezettel megfontolást értemel, és ezt egy stratégiába beépítve kell folytatni. Tehát nem csak úgy lehet ezeket a konzultációkat folytatni, ezt érdemes megegyezni. A másik felvetés az pedig az egész koordinációval kapcsolatos, Szerintem a koordináció a tagállamokkal, a helyi szinttel, a Moldova ügyében például nagyon jó példáink vannak, ahol a delegációk koordinálják a támogatást helyi szinten, és a probléma az NK-val az az, hogy nem igazán lehet eljutni, mert Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia is érintettek, és ugyanakkor gyakorlatilag nincsen koordináció egy irányító bizottsági ülést szoktunk tartani, ahol a koordináció történik. Ez az, ami eddig nagyon jól működött, és ez üdvözlendő lenne a továbbiakban is. Köszönöm. Seref úr. Csak egy gyors felvetés, illetve kettő. Az egyik tagállami koordináció, <clears throat> illetően azt hiszem, hogyha egy jó konfliktus elemzést végzünk, és ez megosztásra kerül, és egy stratégia is van mögött, egy országstratégia vagy válságkezelési stratégia, ahhoz a legjobb alap a koordinációhoz és ez a legjobb eszköz. De ez egy szélesebb körű kérdés az unió vonatkozásában, és a esemény függő. Mindig az a kérdés, hogy az unió mit tud tenni egy konkrét konfliktus vagy válság esetén, és mit tud ajánlani a stabilitási eszközön kívül vagy a mellett és hogyan tudja kezelni az adott kérdést. Ez legalább olyan fontos, mint hogy végig gondoljuk az uniós delegáció szerepét az adott terepen. Az is kérdés, hogy a pénzügyi rendeletnek, vagy a delegátus aktus az, ami a kedvezőbb. Egyetérte hajlok arra, hogy egyetértsek a jelentés készítőjével. A pénzügyi rendelet az, amelyik döntő, erre szoktak hivatkozni a döntéshozók is, és a kedvezményezettek is, ebből adódnak a nehézségek is. Például amikor választani döntést kell hozni, elvégeztük az értékelést, és nyilvánvaló, hogy a hivatalos személyek nagyon keményen dolgoztak, mert meg kellett felelniük a rendelet előírásainak. Martinelli kollega, csak az az utolsó ponton szeretnék kapcsolódni, és azzal, hogy hogyan lehet folyosítani a pénzalap összegeit. A tapasztalataink Afrikában azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy egyszerű dolog, nem egyszerű pénzt szerezni a, ebből az eszközből annak idején én felvettem a kapcsolatot az IFS felelősével, és azt mondták, hogy a pénz nem áll rendelkezésre, holott már programban volt, néhány ezer dollárról volt szó, de hát itt a folyosítási, még kis összegek esetén is problémás. Az én személyes tapasztalataim azt mutatják, hogy ez nem mindig konzisztens, és a fontos lenne csökkenteni az administratív terheket, és reagálni a változó helyzetekre ami pedig a pénznek a sorsát és a mediációt illeti, a különböző összebékítő eh, lépések is nagyon fontosak. De különösen eh, fontos az, hogy milyen mértékben vagyunk képesek meglátni azt, hogy hol lehet a mediáció és a békítési eljárások kapcsán folyosítani ezeket az összegeket, illetve megfelelő képzést kell biztosítani. És ami pedig a, az értékeléseket illeti, az én tudomásom szerint a helyi civil szervezeteket nem szokták bevonni, ahogy megfogalmazza a benchmarkokat, a küszöböket, és ezért a projekt értékelésen van még mit javítani. Köszönöm. Köszönöm kollégáimnak a megjegyzéseket, a szakítőknek feltett kérdéseket, köszönöm a bizottságnak és külügyi szolgálatnak a válaszokat. Doyle úrnak gratulálok a Szíriával kapcsolatos csomagterv felszerelés esetében, a másik, ami a körlevelet illeti, megpróbálunk rugalmasak lenni, nem azt akarjuk, hogy mindenki kivehessen ebből a kosárból, hanem legyen egy stratégiai eszköz. Maria Munyesz megjegyzéseit is köszönöm, és a pontos, jól körülhatárolt példákat arra vonatkozóan, hogy hol hozhat ez hozzáadott értéket, ez a projektfinanszírozás. Váltjeri úr a klímaváltozásról is szólt. Valóban itt áramvonalasítani kellene az eszközt. Szerintem nincs túl sok zöld előadó, aki kiemeli ezt az aspektust. Stratégiai megközelítése van szó, ezen elgondolkodhatunk. A másik pedig a humanitárius segítség. Dalul beszélt a Dominikai Köztársaságról és a menekült táborokról. Az EDF-et fel kellene használni e célból, a fejlesztési alapot. Ha sokszor azt mondják, hogy jó, hogyha valahonnan máshonnan jönnek a pénzek. De ami a nemzeti katasztrofákat illeti, vagy az ember okozta katasztrofákat, meg kell nézni, hogy ezt eh, mire használjuk, ezt az alapot, inkább a politikai helyzetet kell megvizsgálni ebben az esetben, amikor humanitárius segítségről, inkább, mint amikor humanitárius célra használjuk fel az eszközöket. Kihívás ez az EU számára, Szerintem következetesnek kell lenni, amikor rugalmas kis összegek folyosítását kérjük. Sokszor több személyzetre van szükség ahhoz, hogy ezt kezeljék. Csomagtervről van szó, ez, a, ez nem csak tőlem függ, mert ez nem csak az én kezemben van, hanem ezt majd a frakció fogja megvitatni. Mauro Alexander Lambsdorff is ott van. A stabilitási eszközt akkor fogom inkább felhozni, amikor frakcióülés van, de remélem, hogy jó megoldást találunk. Várakozással tekintek a tárgyalások elébe a többi eszközzel párhuzamosan tárgyalunk erről. Várom a módosítói indítványokat és a szöveget. Grazie. Köszönöm szépen. Siamo in attesa. Rövid szünet következik. Megvárjuk a következő napi rendi pontunk előadóját. Colleghi, passiamo al punto seguente. In associazione... Térjünk át a következő pontra. A, az EU és Oroszország közötti parlamenti együttműködési bizottsággal közösen fogjuk ezt tárgyalni. Megnézzük a 2012-es politikai, szociális fejleményeket Oroszországban, és Oroszország új szerepét a világban, és ennek következményét megnézzünk különböző tényezőket, Oroszország új szerepe nemzetközi szinten, valamint a közelmúltban tartott parlamenti és elnökválasztási folyamatot, valamint az EU és Oroszország közötti megállapodást, azután Oroszország csatlakozása a VT-hoz, a különböző regionális érdekek, a Oroszország szempontjából Szíria, Észak-Korea, szeretném még eh, elmélyíteni az orosz külpolitika potenciális alakulását, a társadalom és a gazdaság modernizálását, és eh, az EU és Oroszország közti kapcsolatokat, érdekeket, valamint az, hogy egy új EU-Oroszország megállapodás létre. Ezzel kapcsolatosan átadjuk a szót Filip professzornak, aki maximum 10 percet kap. Öné a szó. So, this report was written by a... Ezt a jelentést egy politológus és közgazdás írta, de most egy közgazdás fogja előterjeszteni, hogy az én stílusomat kell, hogy elfogadják. Az általános kérdés az, hogy meg, hogy arra gondolunk el, hogy modernebb Oroszország jön -e, jöjjön létre, úgyhogy ezt az oldalt fogom kiemelni, kifejteni. Skeptikus vagyok, nem látok én ott olyan sok változást, sokan pedig ebben reménykednek. Két kérdést szeretnék felvetni. Oroszország előtt nagyon sok kihívás áll a közvetlen jövőben, a közeljövőben, és ez lehetőséget adna számára arra, hogy nyitottabb legyen a külvilággal szemben. Mi azt várjuk, de egyébként még nem ratifikálta az orosz parlament. Reméljük, hogy a WTO csatlakozás a nyár vége felé még az idén létrejön. Egy sor más esemény is várható, hasonló nyitás lehetőségekkel, például a G20-as elnökség július 1-től, azután az Ázia, Ázsia csendes óceán csúcs találkozó Vladivostokban 2012. szeptemberében, azután az OECD tagság esetleg 2013-ban, a Szocsiban tartandó 2014-es téli olimpia és a futballvilág bajnokság 2018-ban, úgyhogy ez mind alkalom Oroszország számára, hogy megnyíljon a külvilág előtt. A WTO kötelezettségeket illetően ezek igen előremutatóak, import tarifák, bámtételek, azután fix exportvámok, a gazdaságoknak, mezőgazdasági vállalkozásoknak adott szubvenciók, nagyobb nyitottság, nyitottság a külföldi közvetlen befektetések előtt, elfogadható vám és technikai kontrollok, a szellemi tulajdonjogok és különböző intézkedések helyi szinten, a helyi gyárakban, az autó összeszerelés és egyéb területeken. Ami a WTO csatlakozás illeti, néhány intézkedés nem azonnal fognak el fogadni azonnal, hanem csak a későbbiekben. 40%-os vámtarifa csökkentés várható 2015-től, és 20%-os csökkentés később, azután a vám tételek, az ocskavas esetében 2012-17 között. Szerintem a feltételek nagy lelkűek, az orosz érdekeket figyelembe véve. Elég hosszú idő kellett ahhoz, hogy a megállapodás létrejöjjön, de az érdekelt országok munkacsoportja számára ez nagy munka volt, több mint 50 érdekelt félről van szó, ez még eddig a WTO történetében a lehető legnagyobb számú munkacsoport volt a legfontosabb kérdés a megvalósítás. A WTO-hoz való csatlakozás lehetővé teszi a, egy ország számára, hogy nemzetközi szinten elszámoltatható legyen, vagy erre kötelezi, és tudjuk, hogy vannak különböző elszámolási mechanizmusok a WTO-ban, amelyekkel nem tudnak nagyon gyorsan foglalkozni, vagyis nem lehet nagyon gyorsan ezeket bevezetni. Ismerjük a hosszú távú, már a régóta fent lévő, fennálló konfliktusokat az EU és eh, az USA között az Airbus eh, kérdésében és az exporttámogatás terén már régóta fennáll ez a konfliktus, és még nem oldódott meg. Még azt is szeretném elmondani, hogy a reformok irányába a legnagyobb nyomás az orosz gazdaságra nem a WTO csatlakozásból való kihívásokból erednek, hanem az olajárakkal kapcsolatosak a legnagyobb összönző az alacsony olaj lenne. Itt látjuk a különböző besorolásokat, mégpedig hogy is áll Oroszország a világban szerint mennyire könnyű ott vállalkozást indítani vagy kereskedni. Látjuk, hogy milyen besorolást kapott Oroszország, most a részletekben nem mennék bele. A lehető legjobb becslés, és ez igen optimista, szigorú becslés, arra vonatkozóan, hogy a gazdasági tevékenységre a GDP szintjén milyen hatással lesz a WTO tagság középszinten, mondjuk 2020-ig. 3,3%-os növekedésről van szó a GDP esetében, a vestés szerint. Ezen a grafikonon a legfőső vonalban azt mutattam, hogy mi képzelhető el még optimista módon egy 5%-os GDP emelkedés 2020-ig, a középső vonal kevésbé optimistát mutat, de ezek mind valószínűsíthető forgatókönyvet. A VTO hatás egy 3,3%-os növekedést irányoz elő, ez a legalsó vonal, úgyhogy itt különböző márzsokat lehet megfigyelni, itt van a legoptimistább és a legpesszimistább forgatókönyv, ami elképzelhető az ábra szerint a másik pedig, hogy a gazdasági élet szabadságában a WTO tagság milyen változásokat hoz. A volt kommunista országokban a tapasztalatok mit mutatnak? Legfelől Örményországot látjuk, Kín, azután Kína, Grúzia és Ukrajna szerepel ezen a grafikonon. Kína nem javul, Ukrajna sem, Grúzia igen, Örményország valószínűleg Örményországban lesz javulás. Van itt még egy sor más tényező, ami a nyitottságot és a gazdasági szabadságát befolyásolja, de úgy néz ki, hogy a VTO csatlakozás nem lesz erre nagy hatással. Ami a státuszkót illeti Oroszországban, nézzük a lila és a kék grafikon. A prosperitás növekszik. 2008-2009-ben válság volt. Ez itt csökkenő irányt mutat, viszont a GDP növekedése az hatással van a háztartások prosperitására. Másik kérdés, amivel foglalkozott a jelentés, az, hogy a WTO csatlakozásnak, más nyitásnak lesz-e nagy hatása a regionális egyenlőtlenségek kiküszöbölésére. A legjobb becslések szerint, itt a regionális különbségekről van szó, az várható, hogy ha a külföldi közvetlen befektetések száma növekszik, akkor ezek ész Szaknyugat-Oroszországban és a távol-keleten lesznek a legnagyobb hatással, itt a moszkvai körzetet is bele kell venni, de a különböző föderatív körzetekben látjuk, hogy milyen magas a munkanélküliség. Néhány közigazgatási területen más és más adatokat látunk. Moszkvában 1,7 százalék, Ingusföldön, ez Csecsen földhöz van közel, 49,7% a munkanélküliség, és itt a ahogy ezt a jelentés is mutatja, itt igen nagy különbségek vannak a munkanélküliséget illetően. Az olaj ár és a GDP nagy hatással van egymásra. Itt két vertikális tengelyt látunk, nem ugyanazzal a százalékos arányjal dolgoznak. Az egyik grafikon az olajárakat, a másik pedig a GDP alakulását mutatja. 2020-ig az orosz hivatalos és félhivatalos beslés szerint az orosz beslés azt mutatja, hogy ez optimistán alakul, túl optimistán szerintem. Itt az olaj árat illetően egy állandó, de kis növekedést mutat, de tudjuk, hogy ez megjósolhatatlan. Konklúziók a következők. A WTO csatlakozás potenciálisan segíthet az orosz gazdaság és az orosz társadalom liberalizálódásában, de vannak itt még jelentősebb hatások az orosz gazdaságra, a reformok hatása. Ez eh, a helyi nyomás eh, következtében jöhet létre, láttuk ezt, eh, különösen a hétvégén, és még nem világos, hogy az új kormány majd milyen irányba mozdul el. Már hallottunk eh, arról, hogy kimaradhat benn, kikerül ki, de nem tudjuk ezt még pontosan. A másik dolog, és ennek döntő hatása van, az az olajárak alakulása. Ha a VTO csatlakozás és az ezzel járó kötelezettségek, ha ezeket végrehajtják, a VTO hatása önmagában nem túl nagy, de itt van egy potenciális szinergia, a nagyobb nyitás és a hazai reformok iránti igény között. De szeretném elmondani, hogy itt nagy változásról nem beszélünk az orosz gazdaságban, csak amiatt, hogy Oroszország a WTO tagja lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Svoboda kollega jön. Uh, Inkább angolul folytatom akkor. Teljes mértékben egyetértek a következtetésekkel a WTO nyilvánvalóan nem változtat túl sokat a struktúrákon vagy az orosz jellemzőkön, ezzel tisztában vagyunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nagy országok, Kína, Oroszország esetében is, hogy a WTO nem sokat változtat ezen. Persze nyitottabb lesz a verseny, kicsit erősebb vagy nagyobb, adott esetben a nagy konglomerátumok hatalmát, nagyvállalatokét korlátozhatja, és erősítheti a közepes méretűeket, hogy tisztességesebb legyen végül is a bánásmód irántuk. Ha, különösen akkor, ha a WTO tagságot jogbiztonsággal vagy jogi biztosítékokkal társítják. És ez fontos Oroszországnál, különösen a beruházók számára. Enélkül persze korrupció lesz. Ha ezekkel az elemekkel kapcsolatban, ha ezeket előterjesztik, akkor a, a VTO-nak valóban pozitív hatásai lehetnek az, az úgynevezett oroszországi modernizációs folyamatra. Második dolog az olajár. Ennek ugye megint meghatározó hatása van. A magas olajárak korlátozzák a reformok előrehaladását. Nem valószínű, hogy csökkennének jelenleg legalábbis a, az olajárak, és hogyha ez így van, akkor a, a reformokra való nyomás sem lesz olyan jelentős. Váratlan magas marad az olajár, különösen a világgazdaság belendülésével, beindulásával, tehát ugyanúgy magas marad az olajár, és, és ez megint csak enyhítene a reformok irányában való nyomásról. Ha a recesszió, világrecesszió jönne megint, és esetleg lemegy az olajára, akkor a reform folyamat erősödik Oroszországban. Ezt persze ne kívánjuk, tehát ne legyen recesszió azért, hogy több reform legyen Oroszországban, de hát ez bonyolult így. Harmadsorban vannak fontos elemek azon kívül is, amit elmondtunk, például a vízumliberalizálás. Ez több embert hozna nyugatra, az intellektueleket, értelmiséget, diákokat, egyetemistákat, a gazdaság szereplőit, és az orosz liberalizálással többen mehetnénk oda. És ez pozitív lenne. Oroszországnak erre van szüksége. Nyitottság, kapcsolatok, a középosztálya mondjuk így, a, vagy a, a nyugat-európai társadalmak, a felső rétegeknek kapcsolata igazából nincsen, mert mondjuk a, a luxusi pályákon ott vannak, de nem erre van szükség. A középosztályra van szükség, akinek egyelőre nehéz vízumot kapnia a vízumliberalizálás őket segíteni. És egyfajta egységesebb európai álláspont, az európai kormányok egységesebb álláspontja is. Ugye gyakran kitérnek a megállapodott megállapodások alól Magyarország például a Nabukóval Oroszországot jobban favorizálja, de nem csak Magyarország, más ország is. És ez probléma. Ha egységes álláspontunk lenne, és minden tárgyalási tényezőben egységesek lennénk, akkor sokkal hatékonyabb lenne az oroszországi fejlődés is. És ez természetesen magában foglalja a nagyon nehéz ukrán helyzetet is. A vámuniós megállapodás Oroszország, Ukrajna és Kazaksztán között. Összességét tekintve úgy gondolom Oroszország továbbra is egyfajta egyensúlyozó lesz. Az EU, a kelet megállapodásai között, és végül is az orosz érdekeket fogják képviselni persze. Az orosz politikusok is megpróbálnak majd balanszírozni a különböző területek között, és egyfajta központi szerepet akarnak majd elfoglalni. De európai részről meg kell, hogy legyenek kérdésekben az egységes, erős álláspontunk. Oroszország felé erősen kell álláspontunkat képviselni. A az Oroszország és az Európai Uniós tárgyalások kérdésével kapcsolatban nincs igazán előrehaladás hogyha meg tudnánk állapodni a vízumliberalizálásról, akkor jobban tudnánk előre jutni. Az energiakérdésben újra megosztottak vagyunk, vagy még inkább megosztottak vagyunk Oroszországgal kapcsolatban az energiaterén. Tehát az az érzésem, hogy ez egy ilyen bizonytalan, illetve kétséges pozíció, kétértelmű pozíció lesz. Majd meglátjuk, hogy az új kormány, amely a következő hetekben kell, hogy megalakulásra kerüljön, hogyan áll ehhez hozzá. Szerintem a Putyin éra alatt valószínűleg megmarad ez az autoriter politikai hozzáállás. Lehet, hogy itt vagy ott engednek, de a struktúra nem változik, a civil társadalom még inkább megosztottabb és gyengébb az igen kritikus reformok után. Ezek nem voltak igazából kritiku, reformok. Nem ez az igazi fejlődés útja. És nem látom, hogy igazán lenne előre haladás. Talán, ha véletlen valakit megválasztanak Putyin mellé, lehet, hogy valamelyik területen lesz valami fejlődés, valamelyik kormányzó, egy területi vezető a saját városában korrupciót csökkenteni, gazdaságot erősíteni, akkor talán Európának is esélye lenne arra, hogy jobb kapcsolatokat alakítson ki, és segítse a modernizációs folyamatot. Legyünk éberek, legyünk továbbra is pragmatikusak, és legyünk kritikusak akkor, amikor az emberi jogokat sértik. De legyünk éberek, akkor is, amikor a VTE szerepéről van szó. A VTO határozottan érvényesítse a szabályokat. A legfontosabb üzenet az az, hogy a jogállamiság nagyon fontos, nem csak a civil társadalomban, de a gazdasági fejlődésben is. Köszönöm szépen. Most pedig Fleckenstein úr, aki a parlamenti együttműködés vezetője. Ich ma, na, I, I, uh, in German. Inkább németül beszélek. Herr Swoboda hat eben ja einige Ausführungen zu. Swoboda úr a tanulmány tartalmáról beszélt, nem akarom megismételni, csatlakozom hozzá. Nagyon sok kérdés merült fel. Vegyük pozitívra a megfogalmazást, azért nem kell ilyen súlyosan venni ezt a tanulmányt. Az VT-hoz való csatlakozás lehet segítség, de nem szükségszerűen az. Nagyobb befolyást lehet talán pillanatnyilag gyakorolni, ezt, ezt értjük persze. Két kérdésre szeretnék hozzászólásomban korlátozódni. Egy. Az EU-Oroszország tárgyalások az együttműködési megállapodásról. Nagyon sokan, a külügyi szolgálat képviselői is, és az európai vállalatok képviselői Oroszországban azt a benyomást sugalták nekem, hogy a WTO csatlakozás pozitívan befolyásolná a már most eh, elhúzódó, lelassuló EU-Oroszország együttműködési megállapodás tárgyalásait. Kevésbé vagyok optimista persze, és el is mondom, hogy miért. Kíváncsi vagyok, hogy vajon a tárgyalások miért optimisták. Az energia kérdésben nincsen egy, egységes álláspont, van, van még más oka is. A második kérdésem pedig, hogy véleménye szerint mi az előnye az orosz OECD tagságnak az Európai Unió számára, mi ennek az előnye, hiszen ezt a kérdést is felveti tanulmányában. Köszönöm. Grazie. A questo punto la parola ai colleghi Wieland e Kirillov. Tehát Wieland, majd kollégák következnek. Elnézést, nem hallottam a nevemet. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a tájékoztatót ezzel a tanulmányal kapcsolatban, amelyik úgy tűnik, hogy átfogó és jól előkészített, és nagyon nagy mértékben a WTO-ra koncentrál, ami természetesen egy jelentős előrelépés Oroszország számára, ugyanakkor az Európai Unió számára is fontos, hogy jobb kereskedelmi környezetet hozzon létre. Azonban az én kérdésem, és amit szeretnék hallani a tudósoktól, akik készítették ezt az anyagot, ez pedig a korrupció kérdése. Említették természetesen ebben a dokumentumban, hogy van korrupciós probléma Oroszországban, de a közön elmúlt múltban az Indem Thinkpag dokumentumban azt mondták, hogy 35%-a az orosz gazdaságnak elveszik a korrupcióban. És nem csak helyi szintű korrupcióról van szó, hanem központi szintű és nagyon magas politikai körökről is. Erről szeretnék hallani, hogyha elmondaná a véleményét arról, hogy hogyan fogja VTO csatlakozás ezt megváltoztatni, vagy egyáltalán képes-e megváltoztatni ezt a korrupt rendszert. A másik nagyon fontos kérdés, amit, hogyha látni akarjuk a pozitív fejleményeket Oroszországban és az üzleti környezetet, a korrupció az egyik elem, de másfelől az egész helyzet az, hogy nincs meg a jogállamiság, és a WTO beli tagság vajon hathat-e erre, és lehet ennek valamilyen következménye arra, hogy a különböző rendeletek és szabályok, a WTO szabályok végül is végrehajtásra kerüljenek. Eddig nagyon sok problémát tapasztaltunk ezen a területen, tehát a jogállamiság vonatkozásában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót. Kirillov. kollégának. Egy következőről szeretnék szólni. Az elemzések főként a gazdasági szempontból vizsgálták a helyzetet, de ez semmi sem szólt az orosz-kínai kapcsolatokról. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős tényező, és azért említem ezt, mert korábban voltak olyan elképzelések, hogy nagy arányú határon átnyúló beruházások lesznek, közös projektek és így tovább. Valójában ebből szinte semmi nem valósult meg Oroszország keleti részén. És a közelmúltban első alkalommal megjelent egy bíráló cikk Kínában magas szinten arról, hogy az orosz gazdaság hogyan is fejlődik. Ezeknek a dolgoknak kapcsolatban vannak egymással. És hajlamos vagyok azt hinni, hogy Oroszország érdeke, hogy az Európai Uniót partnernek válassza. Oroszországnak, Kínának szüksége van az Unióra, és természetesen az Európai Uniónak is szüksége van Kínára, és látom az összes akadályt a jelenlegi politikai helyzetben, de van egy másik dimenzió is, amit látunk, az a középosztálynak az kialakulása, amit a közelmúltban hoztak létre, és nem az átlag embereket látjuk. És ez egy érdekes jelenség, ami a gazdasági szabadságot illeti, elsősorban a KKV-k szenvedik meg ezt a helyzetet. És hogyha nincsen meg a KKV-knak a fejlődése, akkor nagyon hosszú időre él, a dolgok nem fognak előre menni. És a liberalizációnak a hat hatását kell szem előtt tartani, másfelől pedig a biztonsági kérdéseket. Még mindig nem értem, hogy a közös tárgyalások a védelmi rakétákkal kapcsolatban miért nem oldották meg ezeket a helyzetet a NATO és, az, és Oroszország között. Schulz úr következik. Meine Frage an Herrn Was... Hansen úrhoz a következő kérdést intézem. Van-e annak a reménynek valamilyen alapja, hogy a WTO csatlakozással Oroszországban a jogbiztonság erősödne, hiszen Oroszország ismert módon nem jogállam. Az egykori elnök Medvegyev újra meg újra jog nihil, jogi nihilizmus miatt patlako, csat, panaszkodott, és azt mondta, hogy az elmúlt években a korrupció ellen nem sikerült a harcot felvenni, sőt, a korrupció a rendszer részévé vált. Milyen naív reménységgel gondolhatjuk azt, hogy a WTO-hoz való csatlakozással ebben az országban bármit is javulna a jogbiztonság. Szóvoda úr, már család nevénél fogva és a szabadság mellett kellene, hogy kötelezettséget vállaljon, illetve vállal is. Nem gondolom, eh, hogy a, a szabad utazási lehetőséget, ha biztosítanánk, ugyanis van már szabad utazási lehetőség az, oroszok, eh, az Oroszországban is, eh, ha ezt hangsúlyoznánk, akkor nem lenne vajon okos dolog egyéb szabadságjogok megléte mellett is kiállni. A gyülekezési szabadság, a véleményszabadság, a tüntetéshez való jog. Tehát a, a jogoknak kibeáramlania kellene, a szabadságjogoknak is, és nem a legégetőbb szabadságjogi kérdés a vízum probléma. Ja, Konszári. Konszári kollega. In the conclusion of... Köszönöm szépen. Konklúzióban azt látjuk, hogy nagyon jelentős figyelmet kap az olajára. Nem igazán értek egyet abban, hogy ennek így kell lenni. Azt mondják, hogy a magas orosz olajárak megakadályozhatják a reform folyamatot, és az olajáraknak az összeomlása sürgethetik a reformokat. Ez éppen, hogy ellenkezőleg történhet. Vegyük csak például Kínát, azt mondják, hogy a remény a jobb jövő iránt jó lehet, de az összeomlása a régiónak, és Oroszország esetében az olajár összeomlása szerintem nem a reformokat fogja sürgetni vagy segíteni, hanem inkább a szélsőségesek hatalmát, mert a középosztálybeliek fogják elveszíteni a reményüket és, annak a, és a fasizmus lehetősége is felvillan sok szakértő szerint, legalábbis Finnországban is így látják. Tehát az életszínvonal összeomlása rendkívül veszélyes. Ezért, és ez oda-vissza igaz. Mon? señor presidente. Muy brevemente, dos preguntas a los panelistas. ¿Qué esperan de Rusia como presidencia? Csak két kérdést tennék fel a panel résztvevőinek. Mit várnak a g 20 elnökségétől, amikor elnökséget töltik majd be? És a második kérdés, mi az Európai Unió, illetve Oroszországnak a véleménye az Európai Unióról? Nem mindig ért értékeltek. Most látjuk a gazdasági válságot, az államadosság válságát. Az önök véleménye szerint hogyan látják az oroszok az európai mai helyzetet? És végül Söflin kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni Phil Hansonnak hogy a demokratikus hanyatlás hogyan hat ki a munkaerőpiacra, eh, ennek nyilván komoly gazdasági kihatásai vannak, és eh, vajon a munkaerőpiac az nagyobb eh, bevándorlást jelente Oroszország irányába, és ez hozzá magával a problémákat. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ezek voltak a kérdések. És akkor most pedig jöjjenek a válaszok. Köszönöm szépen. Elég sok kérdést kaptam, nem tudom, hogy megfelelően tudok-e majd válaszolni valamennyire. Több kérdés is volt azzal kapcsolatban, hogy jogállamiság, vagy a jogállamiság gyenge szüksége hogyan néz ki, illetve hogy a VTO-hoz való csatlakozás miért hatna erre, vagy változtatna ezen. Láttuk Kína esetében, amely ugye már csatlakozott a vto hoz VTO-hoz, még eléggé katasztrofális a jogállamiság kérdése. Tehát hol van itt a garancia? A remény az az, hogy bizonyos nemzetközi követelményeknek való megfelelés, vagy a műszaki egészségügyi szabályozások, például az élelmiszertermékek esetében, mindezek nagyon kis részletkérdéseknek tűnhetnek, de folyamatosan, állandóan a nemzetközi kapcsolatot partnerekkel fenntartják. Tehát nem egy nagyon erős nyomás ez, de mégiscsak valami, ami abba az irányba ö, nyomja ö, Oroszországot, hogy megpróbáljanak megfelelni a nemzetközi sztenderdeknek. A kapcsolat az Európai Unióval ö, rendkívül nehéz kérdés. Úgy gondolom, hogy Oroszországnak az értékelése az Unióval kapcsolatban mindig az volt, vagy amikor Oroszország legalábbis a vezető elit értékelése, hogy ez az unió, ez egy érdekes, furcsa szerkezet, ami sok kis országból áll, Oroszország úgy gondolja, hogy itt a regionális hatalmak vannak, és a tendencia az az, hogy ezekkel a regionális partnerekkel szól, amelyeket érdemesnek tartja arra, hogy egyáltalán kapcsolatba lépjen velük. Tehát itt valahol hiányzik, nem igazán értik, hogy mi az Európai Unió, és mi, milyenek a lényege. Ez az igazi probléma. Hogy vajon a következő lépés lehet-e az OECD tagság, és ez ad jelente előnyt az Unió számára? Azt mondhatom, hogy az egyik előny, az az, hogy az a folyamat, hogyha megpróbálnak csatlakozni az OECD-hez, ez egy emelőerőt jelent az Európai Unió számára. Nem örülünk a megfelelő szabályozás hiányának, a jogállamiság gyengeségének. Hogyha Oroszország csatlakozik az OECD-hez, ami nem feltétlenül fog olyan gyorsan menni, mint az orosz vezetés ezt szeretné, az orosz az OECD elég röviden foglalkozik ezzel, de komoly szabályozások vonatkoznak a különböző termékekre, és az OECD-nek a folyamatosan kapcsolatban vannak, és a hivatalos személyekkel beszélünk Oroszországgal, ugyanazt a nyelvezetet használják, ugyanazt az eredményt szeretnék és rengeteg orosz szakértő is készített már jelentéseket arról, hogy a 2020-as stratégiája hogyan nézi ki az országnak, főként a gazdasági stratégia. Mindenki arról beszél, hogy azonos feltételek kellenek a gazdaságban, független igazságszolgáltatás, tehát megvannak a liberális receptek, ami mondanak azok, akik eh, nem részei a, a rendszernek. Tehát mindenki ugyanarról beszél, a liberálisok, csak azt nem mondja senki, hogy hogyan tudunk konkrétan eljutni a meghatározott célokig. Lehet, hogy itt kihagyok eh, pontokat, de például a demográfiai kérdést, eh, hogyha nézzük, ahhoz hozzászoktunk, hogy Oroszországnak az összlakossága is csökkenőben van. Ezt azért korrigálni kell, itt nem az abszolút számban csökkenek, de a tendencia csökkenő. Egészen a közelmúltig a munka végzésre alkalmas korúak száma is csökkent. az Oroszországra vonatkozó statisztikai becslések, az beleértve a bevándorlókat is, 2020-ig csökken a munkaképesek körülbelül 10 millióval, hogyha azt a szintet, illetve nem egészen 10 millióval, 2010 és 20 között. Ez meglehetősen drasztikus csökkenés. Ez az egyik olyan elem, amiért várható, hogy az orosz vezetés keményen megpróbálja keresztülvinni azokat a az intézkedéseket, amik ezen változtathatnak. Tehát a bevándorlási migrációs kérdés azért kényes, mert Oroszország magasabban kvalifikált bevándorlókat szeretne, és amit kap, azok a legkevésbé képzettek, főként az orosz korábbi köztársaságokból szovjet köztársaságokból, és ez meglehető szo- szociális feszültséget okoz. Köszönöm. Köszönöm, Szoboda képviselő. Hadd válaszoljak Solc úr kérdésére, ha lehet. A szabad utazást azt tudatosan nem a szabadságjogok között említjük meg, hanem ott, ahol az ország nyitásáról, modernizációjáról van szó, és a középosztályról, mert oda ez ott nagyon fontos nyilvánvalóan a minden szabadságjog biztosítása között nem az első prioritás a vízumszabadság, de a kapcsolatok szempontjából talán mégis fontos arról van szó, hogy egyre nagyobb mértékben ezt, ennek segítenie kell minden egyebet különböző programokkal, fontos programokkal kapcsolatban is fontos. Pont a mozgásszabadság miatt fontos ezt megtámogatnunk. Köszönöm. Bene, grazie tutti. Köszönöm, köszönöm az összes hozzászólást. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk át. Said al-Kadrawi kollégának a beszámolóját hallgatjuk meg. A Mosrek országokkal fenntartott kapcsolatok jegyében létrehozott delegáció Egyiptomba látogatott április 30-tól május 4-ig. Egy sor találkozó volt az egyiptomi hatóságokkal, az egyiptomi parlament képviselőivel és a civil társadalom képviselőivel, valamint vallási vezetőkkel. A kollega elmondja a véleményét a látogatásról, értékeli, és megosztja velünk a látásmódját arról, hogy milyen is most a politikai, gazdasági és biztonsági helyzet Egyiptomban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a látogatásunkról beszámolhatunk. Múlt héten jártunk Egyiptomban, ez az első interparlamentáris delegáció a választások óta. Ahogy önök is tudják, néhány hónappal ezelőtt volt, és eh, egyfajta földcsúszamlást indított el az iszlamisták mindkét eh, házban. Kérem, hogy figyeljenek az előadóra, és utána a véleményeket is meghallgatjuk. Tehát az iszlamisták két áram, a Freedom and Justice Party, amely a muzulmán testvériség politikai eh, párja, és az Al-Nur párt. A gyakorlatban a parlament pillanatnyilag még nem igazán rendelkezik valós hatalommal. A kormány tulajdonképpen a katonai struktúrák határozzák meg a SCAF, amely mindenféle jogkörrel jelentkezik, amelyet Mubarak elnök bukása követően vettek át. Egyértelmű, hogy jó kapcsolat kell, hogy legyen a jövőben a jogalkotás és a végrehajtó hatalom között, tehát a kormány és az elnök között. Ez a káosz, nevezük nyugodtan így, ez a politikai káosz állandó konfliktusokhoz vezet. A múlt hónapban például a parlamenten belül is, ahol a többség, többséget az iszlam, iszlamisták alkotják, különböző irányzatú is, iszlamisták egyrészt, másrészt pedig a katonai hatóságok között, amelyek jelezték, hogy amint lehet, amint az elnököt megválasztják, átadják a hatalmat a civil hatóságoknak. És ezzel tulajdonképpen már el is jutok oda, ami miatt, eh, ahol vagyunk először is az elnöki választások, az első kör május 23-án kerül megtartása. Másodszorban pedig arról a vitáról szeretnék szólni, amely párhuzamosan az új alaptörvényről, az új alkotmányról szól, az új alkotmányt természetesen, ha lehet, még a választásokat megelőzően akarják jóvá hagyni, de nagy valószínűséggel inkább csak utána kerül erre sor. Ez tehát a háttere annak, nem lehet igazából tudni, hogy az elnökválasztás után ki lesz hatalma, milyen kormány. Ez bizonytalansági tényező. Addig pedig ahogy megtudtuk, a választási bizottság az elnöki választások jelölt listáját közzétette és jóváhagyta, illetve jóváhagyta és közzétette. Ez némi vitához is vezetett, hiszen sokan jelöltették magukat, szalafisták, például Abu Izmaid a választási bizottság egyszerűen törölte. A szalafista párt támogatja például támogatta ezt a jelöltet, és amikor törölték a jelöltjüket, akkor az utcára vonultak, ismeretlen személyekkel, nem igazán lehet tudni, hogy mi lett velük. A, a, a Honvédelmi Minisztérium avatkozott közbe a demonstráción további problémák elkerülése érdekében. Két nappal a demonstrációt követően további összecsapásokra került sor, 11 hallottja is volt ezeknek, és Kajróban is érezhető volt ez a fajta ellentét. Ez tehát a jelenlegi helyzet, az iszlám testvériség cselekvése nem mindig logikus számokra. Hadd mondjak egy példát, Abon Futu az egyike azoknak, akik es, aki esélyes az elnökválasztásban, teljesen más hátterű, mint Musa, de Abel Futu nyilvánvalóan az az ember, aki a muzulmán testvériségből kivált, és bejelentette, hogy jelölteti magát az elnöki választáson. A muzulmán testvériség azt mondta viszont, hogy nem állítunk jelöltet, és nem is támogatunk egyetlen jelöltet, sem nem fogunk részt sem venni rajta. Tehát ez a jelölt kilépett ezért, de időközben megkapta egy nagyon fontos szalafista párt támogatását, és ezzel párhuzamosan, ahogy Michael Nabin blogger, akivel találkoztunk, és aki és azt már Mafusz Szaharov jelölt is, aki nyilvánvalóan nem ugyanolyan társadalomképpel rendelkezik, mint a, szalafista, mint a szalafisták. Tehát azt mondták, hogy a muzulmán testvérek úgy döntöttek mindennek hatására, hogy jelöltet állítanak, kevésbé karizmatikus egyént, de a lakosság nagy része mégis támogatja nem lehet tudni, hogy mennyire sikerül ezzel a jelöltel a muzulmán testvéreknek eh, előre törni. Május 23-án tehát eh, az egy, jelöltnek több mint 40%-ot kell kapni, erre nincsen nagy esély. Óriási politikai vita zajlik az elmúlt hónapokban, a parlament pedig tulajdonképpen egyre kevésbé népszerű, lett népszerű. A parlamenti vitákat lehet televízión is követni, élőben részt vehet a lakosság abban, ami ott zajlik, teljesen átlátható a dolog, de arra megállapításra kellett jutni, hogy a viták igazából nem az egyiptomiak alapvető problémáiról szólnak, olyan javaslatokról beszélnek, például, hogy a nők házasodási korhatárát megemeljék, vagy a nem kormányzati szervekre vonatkozó törvény módosításáról beszélnek, még nagyobb ellenőrzés alá akarják tenni. Na jó, de hát ezek azok a kérdések, ami e, ugyan foglalkoztatják a, az egyiptomiakat, de nem prioritást jelentő kérdések ezek. Az a feltételezés, hogy a nem tapasztalt szalafista és muzulmán testvéri képviselők emiatt veszítettek népszerűségükből. Ez tehát a háttere annak, amivel konfrontálódott delegációnk. Nagyon nehéz körülmények, bonyolult körülmények között voltunk, de mégis sikerült egy nagyon jó programot összeállítatnunk magunknak. Például az Emberi Jogi Szakbizottság elnökével, Szadat úrral találkoztunk, a Médiabizottság elnökével, Szaui úrral, a, a Sura bizottság, ez, a Sura, tehát ez az alsóház elnökével találkoztunk a, bocsánat, nem találkoztunk a parlament elnökével sajnos, de Ármer Musszával igen, aki nagyon ismert és elnökjelölt. Ő önmagát egyfajta híd, hídverőnek pozícionálta magát a forradalom és a régi rendszer között és a katonaság között, tehát egyfajta köztes közvetítő pozíciót kíván, vagy szerepet kíván betölteni de nagyon sok kerekasztal megbeszélést szerveztünk fiatalokkal, emberi jogi szervezetekkel, nőkkel, még a digitális szabadságról is, a szakszervezetekkel, és a muzulmánok és koptok viszonyáról is tárgyaltunk. Megállapítottuk, hogy igenis megvan a készség arra, hogy struktúrált párbeszédet indítsanak az Európai Parlamenttel. Részenkről fel is tettük azt a kérdést, hogy a parlamenti közgyűlésben nem tudna, a, a, a hadsereg mekkora szerepet fog játszani. A bíró meghívására Brüsszelbe érkezik majd a, az egyiptomi parlament képviselője. Jó lenne, hogyha ott lehetnénk. A külügyi szakbizottság elnöke, elnökét pedig Elmar Brock hívta meg Brüsszelbe egy meghallgatásra gazdasági szempontok, talán ez az utolsó, mert látom, hogy már lebulik, letelt az időm. A gazdasági helyzet nem annyira virágzó, a, jelentősen befolyásolta a politika a turizmust. A turisták száma nagyjából maradt, de kevésbé költekező rétegek jönnek, tehát kisebb vásárlóerővel rendelkezők jönnek. Kajróban a, a turizmus helyzete drámai, hát az ottani események miatt nyilvánvalóan a külföldi beruházók is kicsit hátrébb léptek, várják, hogy stabilitás induljon meg. De mégiscsak van némi gazdasági növekedés, ez nagyon meglepő. De azt mutatja, hogy amint stabilizálódik az ország, Egyiptom nagyon gyorsan vissza tud térni az erős növekedési pályára. Ez a globális szellemzés. Tulajdonképpen be is fejezem, de hogyha a kollégáknak kérdése lesz, akkor szívesen megpróbálok válaszolni és kiegészíteni majd. Köszönöm. Bene, grazie molte per le... Köszönöm szépen ezt az expozét. Pötterin kollega az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Said Kadrau kollégának nagyon köszönöm az összefoglalóját, és egyből azt is kérdezem, hogy a következő játszott-e szerepet az egyiptomi látogatáskor? El Kadraui kollega tudja talán, hogy a nemzetközi szervezetek, mint az Egyesült Államok, alapítványa az International Republican Institute, a Democratic National Institute, aztán európai, Európából a Konrad Adenauer alapítvány, melynek én elnöke vagyok Németországban, tevékenységét gyakorlatilag be kellett, hogy szüntesse. A munkatársakat a Konrad Adenauer alapítvány munkatársaiból kettőt például be is pereltek, bíróság elé kellett menni ők Vajon ez befolyásolta a szerepeket? Az alapítvány számára ez egy nagyon bosszantó folyamat, de a belső Egyiptomon belüli fejlemények szempontjából ugyanúgy, mint a, az arab világ más országaiban, az súlyos, hogyha a nemzetközi közösséggel való kapcsolatokat megállítják, lezárják, kiz, leállítják, kizárják. Úgyhogy azt kérdezem, hogy ha legközelebb a Masrek delegáció tárgyal, akkor ezt is érintse, hiszen ez igenis kihat az országoknak a demokratikus fejlődésére, és a térségben Egyiptomban kulcs szerepe van. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Bröppesz kollega kap szót. Kolléga, prego. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is része voltam a delegációnak, és Elkadraui kollégának szeretném szívből megköszönni ezt a nagyon átfogó összefoglalót. Ha lehet, ha meg, és megengedik, néhány dolgot elmondanék kiegészítésképpen, amit nagyon fontosnak tartottam. Ha jól emlékszem, nem említette, nem említettük az Arab Liga főtitkárával való találkozót. Nekem az nagyon, tehát számomra az nagyon érdekes volt. Nem csak Szíriáról beszélt, hanem arról a szerepről is, amit Egyiptom, és ebben az esetben az Arab Liga játszik a közel-kelet béke folyamatában. Egyértelműen kimondta, hogy az Európai Unió álláspontját nagyon fontos lenne megkapni. Két kérdésben. A kvartettel kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a tehát el kellett hagyniuk, és minden feladatot át kellett adniuk az Arab Liga 2002-ben Beirutban, tehát amit elindított, azt vissza kellett, abból vissza kellett lépni. Izrael, ahogy ő elmondta, ezt soha nem vette figyelembe, pedig minden lehetőséget meg kellett volna adni a fejlődéshez. Ez volt az egyik dolog, a másik Szaid jelezte azt, jelezte azt is, hogy több meghívás is elhangzott egyrészt a külügy, külügyi szakbizottság elnökének, és hát volt más is, de El Sadat az Emberi Jogi Szakbizottság elnökét is meghívta Barbara Lochbirdelt, ami elnökünket megkérdeztem arról, hogy hajlandó-e arra, késze arra, hogy a többi frakcióval együtt tárgyaljon, és találkozzon az egyiptomi parlament emberi jogi szakbizottságának -e elnökével, hiszen az egyiptomi emberi jogi probléma megközelítései sokkal valóságosabb lenne számunkra. Valóban sok különböző nőszervezettel is találkoztunk, fiatalokkal, akik nagyon fontos szerepet játszottak a forradalomban. És megállapítható volt, hogy csalódottak a jelenlegi helyzet miatt. Mert eh, túl kevés dologban sikerült eh, előrelépni. Azok a szabadságjogok, amelyekért a forradalomban harcoltak, például még nem élnek, és az emberek problémáival nem foglalkoznak a kormány a parlamenttel nyilvánvaló konfliktusban van egy kérdés miatt, valószínűleg az új kormány talán meg kell, hogy oldja ezt majd. Végül pedig a sajtó közleményünkben a delegációnk ugyanezt nem említette meg, de nagyon fontos, hogy további független vizsgálatokra van szükség a katonai fellépésekre vonatkozóan, és a május másodiki, harmadiki megnyilvánulásokra vonatkozóan határozottan azt kell kérni, hogy ezt vizsgálják ki ezeket az eseményeket, a többiekben pedig teljes mértékben egyetértek azzal, amit Száid elmondott. Köszönöm. La parola la... De Kejzer kolléganő kap szót, parancsoljon. Igen, én is szeretnék Szaidnak köszönetet mondani, és az egész delegációnak ezért az utazásért, és a mai beszámolóért. Az biztos, hogy nekünk, akik nem vagyunk ott, sőt, amikor ott is vagyunk, akkor is nehéz az egyiptomi átmenetet világosan megérteni, látni. Vannak itt érdekes elemek, de némelyik félelmetes nem hallottam Szaittól azt, hogy ki maradt meg elnökjelöltnek. A szalafistákat eltávolították, ez fellélegzés, ha ezt mondhatom. Voltak, akik nem jel, állítottak jelöltöt, jelöltet, de Szulimán szintjén, tehát Szulimán kizárták, vagy ő kizárt, de úgy látom, hogy ami a hadsereget illeti, van mit kérdezni ezzel kapcsolatosan, és azt is látjuk, hogy a hadsereg rátette a kezét az átmenetre. Ha az ő jelöltüket kizárták, akkor melyik az a jelölt, amelyiket támogatják, vagyis milyen jelöltek vannak, és a hadsereg ki mellé áll majd. Számomra meglehetősen fontos kérdések ezek. Elnök, Nekem is van egy kérdésem. Ért olaszul? Még nem, mondja a Kaiser asszony. Nekem is van egy kérdésem. Milyen oknál fogva zárták ki a szalafit a jelöltet, az elnökválasztási jelöltek sorából. Ennek van konkrét hivatalos oka? Ha igen, akkor milyen okai vannak. Nincs több kérdés, akkor átadom a szót az előadónknak. Köszönöm, elnök úr. Talán az elnöki jelöltel kapcsolatban tizen vannak versenyben. Tulajdonképpen hárman közülük egy kicsit kiemelkednek, nekik van a legnagyobb esélyük. Abol Futu, a szalafiszták támogatottja, tulajdonképpen mérsékelt muzulmánnak tekinti magát, akit mások is támogatnak, és valószínűleg megújulást hozhat látszólag. A kormány vagy a katonaság, mondjuk így, van még egy, a jelenlegi első miniszter, aki még mindig jelölt, illetve esélyes, és aztán van egy olyan jelölt is, aki egész Egyiptomban ismert, nem csak hogy ismert, hanem a választások során, és ugye a választások során, és ott nagyon sok választás van Egyiptomban, mindig nagyon jó eredményeket hozott. Ez az a három-négy ember, aki esélyes vannak mások is, és néhányakat ki is zártak, a szalafista jelöltet például. Azért, mert az anyja kettős nemzetiségű. Egy egyiptomi amerikai. És ez kizárási ok a választási bizottság szerint, ez formális kifogás, és feltételezem, hogy hát nem véletlen, nem véletlen, hogy pont ezt a kifogást vagy indokot találták. Hát megpróbálták úgy manőverezni a helyzetet, de hát ez a hivatalos indokolás, hogy az anyja révén ilyen kapcsolatokkal rendelkezik, ami mondjuk egy szalafistától amúgy is meglepő. Pöterin kollega kérdésére válaszolva. Megerősíthetem, hogy a nem kormányzati szervek és az alapítványok kérdése nagyon fontos kérdés volt a tárgyalások során, és különböző megbeszéléseken érintettük. Elmondtuk, hogy aggódunk, kérdéseket tettünk fel a mi értekre vonatkozóan. A sajtókommunikációban is jeleztük ezt. Nagyon sokan voltak, legalább tíz újságíró, ami soknak számított. Úgy gondolom, hogy azzal kapcsolatban, hogy miért alakult ez így ki, a, azt sugalták nekünk, hogy a katonai rezsim népszerű akar lenni ezeknek az alapítványoknak a kárára, azzal érvelve, hogy illetve azt mondják, hogy így akarják demonstrálni, hogy a külföldi beavatkozások ellen vannak, mert a, az alapítvány, a nem kormányzati szervek megpróbálják a politikai pártokat támogatni. Volt ennek némi visszhangja Egyiptomban. Látszólag még, tehát úgy tűnik, hogy támogatása is volt. De időközben jelentős kritika is érte ezt a helyzetet, és azt mondták, hogy túl messzire mentek. Van egy új um, civil szervezetekre vonatkozó törvény, amit éppen most tárgyal a parlament. Ez talán megoldást jelent majd. De nyilvánvalóan átláthatósági követelményeket fog majd meghatározni pénzügyi átláthatóság és minden egyéb téren Persze nem tudunk semmit sem kizárni ezzel kapcsolatban. Mi is tárgyaltunk ottani civil szervezetekkel, emberi jogi szervezetekkel, az új törvényről is, és ők azt mondták, hogy igazából nem ez a megfelelő pillanat erre a törvényre. Mindenki az elnöki választásokkal foglalkozik, teljesen más helyzet lesz utána, és a jelenlegi civil szervezetekre vonatkozó törvény igazából megfelelő kereteket biztosít. Ezt kellene kiigazítani. Van benne némi rugalmasság is. Azt mondták, hogy a tunéziai és a líbiai civil szervezetekre vonatkozó törvényt kívánják átvenni, ami persze pozitív de bizonyos erők ki akarják használni ezt a helyzetet arra, hogy egyszerűen néhány civil szervezetnek megnehezítse az életét. És a hatóság civil szervezetekre vonatkozó ellenőrzési jogát kiterjessze. El Szadattól, az Emberi Jogi Szakbizottság elnökétől úgy tudtuk meg, hogy a végeredménye tulajdonképpen jó lesz. Ezzel az emberrel lehetett tárgyalni, és valóban jó, hogyha ide jön, és hát köszön, köszönöm Fridának, hogy ki a kiegészítéseket elmondta. De láttuk a szövegeket is, és, és igazából az a baj, hogy nem látjuk, nem látjuk a végét, nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Köszönöm szépen. Bene, grazie per la relazione. Per... Köszönöm a beszámolót és a válaszokat. Most pedig a következő pontra térünk át. Emer Costello tájékoztatása a Palesztinával való kapcsolatok delegációjának látogatásáról Palesztinába április 2 és 5 között. Kérjük Costello urat, aki a delegáció vezetője volt. Szerettük volna, hogyha ő mondja ezt el, de a delegáció alelnöke fogja ezt e, a tájékoztatót megtartani. A palesztin törvényhozói tanácssal való kapcsolatok e, delegációjának e, látogatásáról van szó. A megszállva tartott területekre is ellátogattak. Nagy érdeklődéssel várjuk a beszámolót. Alken asszony, köszönöm. Természetesen MR nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt. Öt tagja volt ennek a delegációnak, négy különböző országból, négy különböző politikai frakciót képviseltek. Az egyik tagunk az Izrael-Palesztina kapcsolatok delegációjának is tagja. 24 óra alatt egyébként, ahogy ez a sajtóközleményben olvasható, ezt most osztatok ki, Egyébként ez egy nagyon jó közlemény, rendkívül rövid, és az összes konklúziót tartalmazza. Elmondhatom, hogy rendkívül jó delegáció volt ez, és a témával foglalkoztunk szorosan, a szó szoros értelmébe véve. Az izraeli kormány igen cinikus stratégiát folytat, és ez elég sikeres Izrael számára. A Palesztina nem is létezik, a négy-öt kis részre osztották, nincsenek közöttük, ezen rész, országrészek között kapcsolatok, és emlékeznek rá, hogy volt egy köztes megoldás, de most Izrael legitimnek érzi azt, hogy a C területeket anektálja, és befurakodjon az A és a B területekre is, aláásva a palesztin hatóságot, és nagyon nehéz fenntartani továbbra is, hogy két állam legyen Izrael belül, amelyek egymás mellett élnek békésen, elismert határok mentén, ahogy ez a nemzetközi jogban szerepel. Még azt is mondhatom, hogy az adófizetőjünk pénze, hiszen erre is gondolnunk kell, csak fizetünk, fizetünk, a palesztinok számára építünk, és eh, Izrael pedig eh, ezeket lerombolja és nem tudjuk a pénzt visszakérni. Németország, Dánia, Lengyelország vissza kellene, hogy kérje ezt a pénzt, hogyha lerombolják azt, amit építettek. Ezért legalább felelősségre kellene őket vonni. A delegációnk még mindig a két állam megoldást támogatja, még akkor is, hogyha ez egyre fiktívebb. Tudjuk, hogy Palesztina és Izrael számára mi a tét, hiszen egyik számára sincsen perspektíva, hogyha két állam megoldást nem valósul meg. Van egy perspektíva, csak az nem jó perspektíva egyik partner számára sem, ezért sokkal jobban ki kellene állnunk. A szövegben nem vettük be, de sajnos Oszló elbukott, és azt is, mint ahogy a beszámolunkból látják, azt is elértük, hogy a fogvatartottakhoz ellátogattunk. Dániában mi a Bahreini Dán állampolgár ügyét kísérjük, aki most éjségsztrájkot folytat, de tudni kell, hogy hány éjségsztrájk van Palesztinában. Több százan vannak, akik igazgatási fogságban vannak, és vannak, akik már szinte haldokolnak. A legfelsőbb bíróság elutasította, hogy megvizsgálja az ügyüket, és egyetlen egy bírósági ügy sincs. A palesztin férfi lakosság fele börtönben van, vagy volt azt mondom, hogy tegyünk valamit, ismételten azt mondom, mégpedig határozottan és gyorsan. 203 gyermek is van a fogvatartottak között, újabb, és erről biztosan, hogy önök közül sokan tudnak. Mit tehet az EU? Amikor találkoztunk az EU misszió vezetőjével és a kvartettel, akkor kiderült, hogy az EU az egyetlen partner a kvarteten belül, amely valamit tesz, és ezért a reményeinket ehhez fűzzük. És az EU valóban tehetne valamit, van néhány ajánlásom. Mit tehetnénk? Egy, büntetés, szankció, blokkád nélkül. A bizottságot meg kellene kérni, hogy a jogkövetést írja el. Nem a címkézésről van szó, hanem oda kell figyelni arra, hogy ne kapjanak preferenciális bánásmódot, ebben ne részesüljenek. Izraelnek kell bizonyítania, hogy mi történik és mi nem, de ez most nem a tagállamok kezében van, hanem a bizottság kezében, hogy ezt a rendeletet valóban megvalósíthassa, vagyis biztosítsa azt, hogy a települések egyetlen termékese részesüljön kedvezményes bánásmódban. Továbbá világosan el kell mondani, hogy ha az AKA megegyezés keretében Izraelt fölértékeljük, akkor Palesztinának nagyon rossz jelzést küldünk, mert akkor azt látják ebben, hogy Izraelt kitüntetjük. Eston asszony azt mondja, hogy többet többért, de itt többet kapnak kevesebbért ebben az esetben. A palesztin külügyminiszter itt járt nem régen, és világosan elmondta, hogyha ez a felértékelés megtörténik, akkor úgy fogják ezt tekinteni, hogy az EU mindent figyelmen kívül hagy, ami ott történik. Azután mit tehet harmadsorban az EU? Izrael gazdaságilag felelősségét kell tenni, amikor a mi projektjeinket lerombolják. Akkor azt kell mondani, jó, akkor visszakérjük a pénzt. Ezt is megtetnénk. Hozzátenném, hogy a tagállamok, meg kell mondani a tagállamoknak, nincs közös EU külpolitikánk, ezt mindenki tudja, de sokszor úgy cselekszünk, mintha ez létezne, és két-három tagállam ellen vétót emelünk. A tagállamoknak tudniuk kell, hogy mikor szükséges ezt megtenni. Beszélnék az ENSZ közgyűléséről, amikor találkoztunk a nagykövetünkkel, azt mondta, de ezt hallottuk máshonnan is, hogy a palesztinok nem használták ki az alkalmat az ENSZ közgyűlésen. Az EU felajánlotta, hogyha oda mennek, akkor az összes tagállam eh, mellettük szavaz. De ez üres volt eh, ez az ajánlat, mert még olyan státusz sem kaphattak, mint a Vatikán státusza. Eh, Mahmoud Abbas nem mondhatta el otthon, hogy végül is az EU támogatta, de a semmiért támogatta. Vagyis nem volt ennek értelme. Az ENSZ-ben az államok szavaznak, és ami az üzenetet illeti, hogyha erőszakos eszközöket alkalmaznak, akkor ez semmire nem vezet, de hogyha békés eszközöket alkalmaznak, akkor meg figyelmen kívül hagyják őket, elhanyagolják őket. Békés eszközökről van szó, a szabályokat követik, és ezt az EU-nak ezért mindenképpen jutalmaznia kellene őket, és nem pedig büntetni. A nemzetközi kereteket kell felhasználni, az ENSZ-be kell menni. Szeretnék még elmondani valamit, ezt biztosan hallották. 2009. decemberében az összes külügyminiszter közös nyilatkozatot adott ki egycsagulag, ez nagyon jó volt, azt ajánlom, hogy olvassák el e témában. Az összes miniszterünk aláírta, és néha ezt komolyan kellene venni, mert hogyha ez a véleményük, akkor biztos, hogy így is gondolják. Ezzel párhuzamosan az összes palesztinai missziónk, az összes EU tagállam missziója egyhangulag kiadott egy jelentést palesztinok Izraelben. Ez tavaly jelent meg. Csodálatos közlemény ez kelet Jeruzsálemről. Nagyon sok jó ajánlás szerepel benne a tagállamok részére a C területek is szerepelnek benne. A mi konklúziónk igen közel, közel áll ahhoz, amit a misszióvezetők adtak ki. Másik, a telepesek erőszaka. Ezek valóban erőszakosak, megölik az embereket, nem csak lerombolják a tulajdonukat, hanem meg is ölik őket, mert eh, van eh, fegyverük, soha nem nevezték őket militásoknak vagy terroristáknak, de fel vannak fegyverezve, és rálőnek az emberekre. Az egyik ajánlás szerint az EU az erőszakos telepesek nevét felsorolhatna. Lehet, hogy kettős állampolgárok, és ez akkor terroristáként tüntetnék föl őket, tüntetni fel őket, és ez hasznos lenne. Ha az EU most nem lép, akkor a két állam megoldás feladja, és meg kell mondjam, hogy most békés Palesztinában a légkör, nagyon kevés incidens van, de figyelve kell venni, hogy mi mindentől szenvednek. Közben még mindig a biztonságról beszélünk ha most nem lépünk, hogyha nem adunk nekük valamilyen eh, reményt, akkor mi történik akkor, amikor lesz egy igazi támadás egy békés tüntetésen eh, Jeruzsálemben? Mi volt eh, Egyiptomban az arab világ asszisztálásával? majd nem csak kiabálni fognak a demonstrációkon, hanem igen kemény helyzet jöhet létre egy nap mit láttunk a második intifáda előtt. Lehet, hogy ez újból beindul, akkor mit mondanak, hogy akkor megölik a többieket is, még akik maradtak? De valamit tenni kell, elnök úr, az EU-nak tennie kell, nem kell csak azt mondani, hogy nagy megdöbbenéssel értesültünk róla, vagy aggódunk, amiatt, hogy amikor Izrael állandóan megsérti a nemzetközi jogot, hanem valamit tényleg tenni kellene. A sajtóközlemény rövid, kérem olvassák el, minden benne van, és kérem, hogy ne upgrade-olják az AKA megállapodás keretében Izraelt, mert ez nagyon rossz jelzés lenne az egész arab világnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Kaiser kolléganő szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Margaret Oken egy kisé fokíjas teremben beszél, de elmondott valamit, ami engem nagyon foglalkoztat, nevezetesen az erőszak kérdése, és az erőszak a telepesek részéről, amiről már az ENSZ szervezetei is beszámoltak, és ez emlékeztet egy palesztin diák készített egy doktorátust politikai tudományokból, és eljött meglátogatott, és egy kérdést tett fel, és nagyon nehezen tudtam rá választani. Azt kérdezte, hogy az ön kollégái parlamenti szinten értékelik-e valamilyen mértékben, vagy adnak-e valami jelent, tulajdonítanak-e valami jelentőséget annak, hogy a mi ö, tüntetéseink nem erőszakosak. Tehát, hogy a nem erőszakos mozgalmaknak is van-e valamilyen értékük. Hát megdöbbentem, mert természetesen, hogy fontosnak tartjuk az, a, az erőszakmentességet, és az igenis a békés ellenállás nagyon fontos, de alapvetően mégis, ha a helyzetet vizsgáljuk úgy, ahogy ez alakul Palesztinában, és ebben a ténybeli helyzetben nem adunk elég értéket annak, hogy a palesztinok részéről eddig a megmozdulások erőszakmentesek voltak. És amikor Margaret most Alkant mondja, most itt ismerik az én álláspontomat, amikor Margaret azon jelekről beszél, amiket küldhettünk, jelzéseket. Úgy gondolom, hogy mindenképpen valahogy fenn kell tartani ezt az erőszakmentességet. Az új generáció, akár a Fatahban, akár a gázai övezetben, vagy a Hamasban, le, nem fogja esetleg megérteni, hogy hogy lehet azt mondani, hogy erőszakmentességet akarunk, és ugyanakkor nem adunk olyan jeleket, amelyek egyértelműek lennének, hogy ez az az út, ami az egyetlen olyan út, ami megfelelő. Nagyon tartok attól, hogyha inkoherens jelzéseket adunk, akkor ezt nem fogják érteni, sőt egyáltalán nem lesz érthető. Azért akartam erre visszatérni, Margaret, mert ez nekem nagyon fontos kérdésként merült fel, amikor ez a tiák ezt mondta, hogy valóban értjük-e igazán, hogy mi történik, és milyen mértékben, és hogy eddig sikerült fenntartani egy békés ellenállást és Meddig mehet ez így? Pöttering kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Margaretnek a jelentéstevének köszönöm a tájékoztatást. Az Európai Parlament és az Európai Unió mindig is védte a biztonságos határok elvét. Ez a rendszer ez beletartozik abba, hogy az emberi méltóság kérdése. És ma azt látjuk, hogy a abban a körben, amiről szóltunk, egyre inkább nehéz meglátni egy palesztin államnak az alapjait. Ez a telepeknek a bővítése, ez Izrael érdekei ellenében is megy. Egyre több fiatal palesztin mondja azt, hogy ha egy közös államunk van, egy nagy országban, egy palesztin és egy izraeli állam, akkor egyszer csak a palesztinok lesznek a ö, nagyobb számban, mert Palesztinában sokkal magasabb a születési arány. Nem tudom, hogy találkoztak vannak-e a palesztin megszállt területeken, akik azt mondják, hogy ha nem működik a két állam megoldás, hogyha ez nem elfogadható, akkor legyen egyetlen egy ország, és Izrael majd szembe kerül azzal a kérdéssel, hogy apartheid rendszert hoz -e létre mind Dél-Afrikában, mert a Izrael zsidó államról beszél, vagy sem? Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig természetesen az, hogy ha van egy palesztin állam, akkor a megbékélés is szükséges a Hamas és a Fatah között. Mi a, gondol erről a delegáció, és milyenek a kapcsolatok a Fatah és a Hamas között? miután nincsen több hozzászóló, akkor lehet válaszolni. Teljes mértékben egyetértek, szerintem botrány, hogy nem ismerjük el vagy jobban a békés tüntetéseket, mint ahogy ezt tesszük és a fogvatartás és egyéb kérdések. Én magam is voltam Betlenben, és nem volt jó a helyzet. Jobban bántak velem, mint a nagy többséggel. Viszont hozzá kell tenni, hogy a békés lépések, ahogy a, az ENSZ lépése is békések, és nem jó, hogy úgy cselekszünk, mint hogyha nem lennének jók. Tehát ez az egész nyelvezet megfosztja őket a reményektől. Az én saját kormányomra is igaz ez. Hozzátenném ehhez, ami elhangzott a kilátásokat illetően. Most azt mondják, hogy a két állam kifejezést alkalmazzák most, amellett van hogy legyen két állam. Ugye, hogy jelenleg is van, ahogy jelenleg is van, két államot akarnak. Az, a, a lakosság egyik fele az szabadságban, jó módban él, a másik fele pedig gyakorlatilag rezervátumokban egyre kisebb területen, és nincs kilátásuk, kilátástalan a helyzet hogyha megkérdezzük most, eh, hogy nem kapunk választ, amikor a kilátásokra kérdezünk rá, és ez félelmetes. Ez olyan, mintha nem is lenne a napirenden a jövő kérdése. Remélem, hogy Európa és a világ többi része nem fogja ezt elfogadni, ezt nagyon remélem de kilátás az egy egyetlen nagy modern demokratikus állam lehetne, de azt hiszem, hogy olyan ö, erőszakos lenne az átmenet, és olyan nagy lenne a frusztráció. olyan fiatal generáció van, akik nem láttak mást, mint azt, hogy a szüleiket megalázzák, és csak abból tudnak kiindulni, amit eddig láttak. Tehát nincsen recept. Ö, a terroristákra. Tehát az egyetlen kilátás, perspektíva, amit látunk a Palesztinában élőkkel, az oktatás. Hogyha a fiatal generációt arra oktatjuk és neveljük az értékekre, a kilátásokra, meglepő, hogy milyen munkákat munkát végeznek el különböző csoportok Palesztinában, ez az, ami ad valami kilátást. De hogyha ezt nem tesszük, akkor nincsen semmi. És Izrael egyáltalán nem gondolkodik azon, hogy, hogy a hogyan továbban. Az összebékülés, a megbékülés fontos lenne, de soha nem volt arról szó, sosem támogattuk a parlamentben azt, hogy ne beszéljünk a Hamasról, mert nem lenne bölcs stratégia. De azt látjuk, hogy megint csak lépéseket kellene tenni az előrelépés irányába. Izrael azt mondja, hogy velük nem tudunk tárgyalni, és Európa pedig ezt elfogadja, még akkor is, hogyha folyamatosan a megbékélést szorgalmazzuk és Jordánia segíti. És persze vannak Palesztinában is olyan csoportok, amelyek nem akarják a megbélést. Vannak szélsőségesek, a Hamasznak a szélsőségesei, a szalafisták, egyebek nem akarnak megbékélést. És természetesen a másik oldalon is vannak és az Egyesült Államokat is lehet úgy venni, hogy e, még el is meg, megtagadják a pénzalapokat, a, hogy például az UNESCO-ban volt ugye egy nagyon fontos szavazás, ahol leállították a finanszírozást. Palesztina része volt az UNESCO-nak, benne volt az UNESCO-ba, de nem akarják feladni a, a helypozícióikat amikor az összes finanszírozást leállították, Izraelben is, amit látunk, amikor atópénzekről van szó, azt mondják, hogy nem, nem, ne, ez, ez nem lenne jó. egy kicsit eh, néha erősebben fogalmazunk, mint amit aztán a gyakorlatban végrehajtunk, de a kilátások szerintem drámaiak, és itt csak eh, ismételni tudom az ajánlásaimat. A, nagyon olvassák el a jelentéseket, a misszióvezetők jelentését, nem túl hosszúak, nagyon fontosak Jeruzsálemben például vannak nagyon jó ajánlások, hogy mit lehetne tenni békésen, nem büntetni, hanem békés úton hogyan lehet megoldani a helyzetet, mert mindkét államnak fontos, Izraelben is, Palesztinában is vannak olyanok, akik nem reálisan gondolkodnak az egy állam, akik egy államban gondolkodnak, nem a realitások talaján mozognak. Már most is van, akik egy állam. Valakik azt mondják, hogy miért, miért nem mennénk ebbe az irányba. Tehát itt mindenképpen reményre van szükség a palesztinaknál, ez nagyon nehéz és különösen az egyházi személyek vannak megdöbbenve, hogy mennyire kevés a remény a jövőre. Ők mindentőlük tőlük telhetőt elkövetnek. Veronika, amikor említette a, az erőszakmentességet, akkor Nelson Mandela volt a, a nagy hős, azért mert nem mondott le a, az erőszakmentességről Robin Islanden volt, mert nem, nem mondott le, a, illetve azért volt a Robin Islanden, mert nem mondott le az erőszakról, a palesztinok lemondtak az erőszakról. De valamit azért mégiscsak tudunk tenni, vagy tehetünk. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Nem, majd nem tudtunk rátérni a következő pontra, mert Nikola Veszkot nincs. Itt egy kis szünetet tartunk. Ma, Colleghi, abbiamo, non abbiamo notizie del, del signor Westcott? Nincs még hírünk eh, Westcott úrról. Tehát nem eh, tudjuk elérni telefonon sem, úgyhogy nem tudjuk most, eh, hogy hogyan is lesz ez a vita. De Kaiser kolléganőnk kérte, hogy két percben szólhasson, és akkor, hogyha egyet értenek, akkor meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Azért kértem, hogy hozzászólhassak, hogy egy kicsit elmagyarázzam, hogy én mit szerettem volna kérni képviselőnktől. Ugyanis körülbelül egy éve ö, Szudán déli részének függetlensége óta nekünk Európai Unió rengeteget dolgoztunk, eszközt, pénzt, technikai segítséget bevetettünk, és nagyon diszkreditálódott az Unió, hogy nem mondjak mást, ezzel az országgal kapcsolatban. Tudjuk, hogy Eston asszony a képviselője Marksten asszony az Afrikai Unió szintjén tart, támogatta a panelt, de valójában arról van szó, hogy a tárgyalások sosem lettek sikeresek észak és dél között, és fokozatosan a helyzet egy nagyon konfliktusos helyzet irányába ment el, sőt tulajdonképpen egy háborút megelőző állapot alakult ki, és ez még tovább fokozódott az utóbbi időszakban. Nem a különböző Keti Estonnak a közleményei, majd pedig az ENSZ május második biztonsági tanácsi ülése után Keti Eston tett egy újabb közleményt, de nem találtam gyakorlatilag nyomát az unió tevékenységének. Én nem azt mondom, hogy nem volt semmi, gondolom, hogy volt, de teljesen eltűnt, tehát nem igazán látható másfelől pedig azt láttuk, hogy nagyobb, jobban voltak láthatóak a kínaiak, akik egy milliárd dollárt tettek le, és masszívan léptek fel, mert őket nagyon érdekli az olaj. Úgy gondolom, hogy ez a háborús helyzet, ami drámai humanitárius helyzetet jelent, kapcsolva az olajügyel, és szeretném tudni, melyek azok az európai vállalatok, amelyek jelen vannak, ebből az országból egy nagyon nagy problémát ö, hoztak létre, Európa számára is ez nagyon komoly probléma, és szeretném, hogyha azt kérnénk az európai hatóságoktól, hogy több magyarázatot és nagyobb láthatóságot adjanak, hogy milyen szerepünk van, milyen befolyásunk van ott, mert valószínűleg hibásan, de úgy tűnik, mintha egyszerűen nem vennénk részt ebben a játszmában és a mai képviselőnktől szeretem volna ezt megkérdezni, és hogyha ez nem lehetséges, akkor kérném az itt jelenlévő csoportot, hogy most háború van, új biztonsági tanácsi határozat van, mert megsértették a tűzszünetet, most 15 nap van, hogy a dolgok helyreálljanak. Szeretném, hogyha ez a kérdés tekintettel a humanitárius, politikai és gazdasági fontosságára napirendre kerülhessen májusi ülésünk során, a plenáris ülésen, azért, hogy itten nyomon kövessük a helyzetet, és számon kérjünk. Nagyon sok jelentésben azt szoktuk mondani a választásokkal kapcsolatban, hogy Szalafranka úr most nincs itt, de szoktuk mondani, hogy követni kell az adott országnak az átmenet átmenete, átmenetét nyomon kell, hogy kövessük. Szudán függetlensége óta ezt nem tettük, meg nem követtük nyomon az átmenetet. Tudom, hogy van a kollégák, akik nagyon érdeklődnek. Látom Charles Tanokot, aki ott van, aki mindig is odafigyelt Szudán kérdésére, de globálisan azt hiszem, hogy európai szinten ideje lenne, hogy nagyobb láthatóságot adjunk ennek a témának, és magyarázatokat is kérjünk, arra, hogy miért tűntünk el szinte. E Köszönöm. De Kaiser asszony felhívásának hangot adunk, és most pedig az ülésünket berekeztjük. Annyit szeretnék mondani, hogy a következő alkalommal, vagyis 14-én, május 14-én, Mesten különleges képviselő a körünkben lesz, és akkor elmondhatjuk a véleményüket. Nagyon sajnálom, ami most történt. Köszönöm a figyelmet, de mivel Westcott úr nem áll rendelkezésre, ezt a pontot a következő alkalomra halasztjuk. Köszönöm.